Monsieur le Président du Conseil, euh, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Lássunk hozzá a munkához, azt javaslom. Először is a napi rend elfogadása az első pontunk, hogyha nincs senkinek megjegyzése, akkor ezt elfogadatnak tekintjük. Szeretném elmondani, hogy a, a mai ülésünk egy különleges ülés. A múlt héten nagyon fontos meghallgatásra került sor. Moszkovici úr, Feszeger úr, illetve a parlament elnökének jelenléteben. Ma a feladatunk az, hogy az ECOFIN tanács elnökével eszmecserét folytassunk, illetve 18 órától pedig eszmecserére kerül sor négy pénzügyminiszterre. Nagyon örülök annak, hogy a tanács az együttműködésről tett tanúbizonyságot. Mielőtt hozzálátnánk a munkához, először is szeretném üdvözölni a látogatói munkacsoportokat, kettő ilyen is van most. Nagyon kicsi teremben vagyunk, de mégis üdvözöljük a látogatókat, a nézőket, illetve a sajtót is. A TAX bizottság minden ülése, illetve az Európai Parlamenti Bizottságok ülései is nyílt ülések, ez pedig azt jelenti, hogy az interneten követhetőek. Németországból érkeztek a látogatók, illetve Gibraltárból, Ashley Fox kolléga meghívásáról. Szeretném emlékeztetni a képviselő urakat és hölgyeket, hogy a módosítók benyújtásának Eliza Ferrera és Mikael Toyer jelentéséhez való módosítók benyújtásának a határideje holnap 14 óra. Ezeket pedig nagy mértékben gondolom befolyásolják a mai eszmecserék. Most pedig szeretném üdvözölni az ECOFIN elnökét, delegációt küldtünk különböző országokba, többek között Luxemburgba is, és köszönjük szépen a meleg fogadtatást, illetve azt is, hogy a parlamentben vendégül láttak bennünket, még a nyár előtt. Ezen kívül a pénzügyminiszterekhez kérdőivel fordultunk, mindenki választ is adott, kivéve Bulgária, Dánia és Szlovénia pénzügyminisztereit. Arra kérem eh, ezeket eh, az országokat, illetve a kollégákat, hogy arra ösztönözzék az, az említett országok kormányait, hogy a lehető leggyorsabban válaszoljanak a kérdőívre. Az ECOFIN elnökét fogjuk most meghallgatni. Az elnök úr beszámol majd arról, hogy hogyan is áll a helyzet az Európai Bizottság eh, által benyújtott szöveg tekintetében. Itt részben egy cselekvési tervről van szó, amelyet júniusban nyújtottunk be, illetve más kezdeményezésekről, mint például a BEPS-ről az OECD esetében. valamint lehetőség lesz majd kérdésekre a jelentéstevők, illetve a kollégák részéről. 12-en kértek szót, minden felszólalótól azt kérem, hogy maximum két percben szóljon hozzá az üléshez, hiszen nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre. Hiszen 6 órától a második meghallgatásra kerül a sor. Elnök úr, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Merci, monsieur Lamassou, merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, úr, úr. Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel, és én most azt ismertetem, hogy hol is tart az Európai Tanács adóügyekben. Az önök jelentésében is az agresszív adótervezés témájáról szólva megemlítették, hogy ez egy igen aktuális kérdés. A tagállamok, az OECD és a G20-ak is foglalkoznak ezzel. Luxemburg, mint az EU elnöki funkcióját betöltő ország az adóelkerülés és adócsalás elleni küzdelmet csúcsprioritásává tette, és azt napirenden kívánja tartani az ECOFIN miniszterek ülésén, ahogy azt már az elmúlt két hónapban is tettük. A, az EU tevékenysége ezen a területen felgyorsult, nem csak azért, mert a pénzügyminiszterek megállapodtak abban, hogy a jövőben nem engedhetik meg ezt, ezt ennyi adóelmaradást ilyen időkben, amikor a polgárokra egyre komolyabb adóteher nehezedik, miközben természetesen az adóterheket egyre inkább tiszte, arányosan és méltányosan kellene elosztani. Az adózási kérdéseket áttekintve azt látjuk, hogy vannak olyan e, országok, amelyek leginkább az adóversenyről beszélnének, másfelől viszont vannak olyan emberek, pénz, e, emberek cégek és vállalatok, amelyek e, a, azt mondják, hogy minden szereplő fizessen tisztességes mértékű adót. A kettő álláspont között kell megtalálnunk a az egyensúlyi helyzetet. A tanácson belül ezt úgy érhetjük el, hogy kötelező jogszabályokat hozunk, mint amilyenek az irányelvek például, vagy magatartási kódex formájában puha szabályokat hozunk. Az elnökség egy BEPS roadmap-et adott ki már júliusban, ami, ami alapján a munkánk gyorsan folyhat. A rövidtávú elképzelések között szereplő intézkedéseket már vagy elindítottuk, vagy még a mi elnökségünk alatt el fogjuk indítani. Itt gondolok jogalkotási dossziékra, mint az adóhatározatok kicserélése, illetve a közös konszolidált adóalap, vagy a kamat és jogdíj irányelv, és ezen kívül vannak horizontális kérdések, mint a minimális effektív adóztatás. Eh, a mandátum, amit a bizottság kapott, az önök bizottsága kapott, arról szól, hogy az adóügyi végzéseket vagy határozatokat és az ehhez hasonlító eszközöket tárgyalják meg, illetve ezeket eh, dolgozzák fel. Eh, a DAC 3 irányelv vonatkozik ide, ez az elnökségünk egyik fő célkitűzése, amire visszatérek hamarosan. Önök is tudják, hogy nem fogok tudni beszélni arról, hogy az egyes tagállamok mit mondanak az állami támogatás vonatkozásokról, vagy a tax rulingokról, de a tanácsban zajló tervezett munkáról úgy általánosságban szívesen beszélek önöknek. Akkor most kitérnék a tanács tevékenységére. Örömmel látom az önök szövegtervezetében, hogy üdvözlik azt, hogy megszületett a leányvállalatokról és az anyacégekről szóló irányelv, e, illetve e, nagyon odafigyelnek a még véglegesen el nem készült kamatok és jogdíjak irányelvre. Ezen az ügyön erősen dolgozunk. Azt is örömmel látjuk, hogy az adócsalás és adóelkerülés is az önök napi rendjén van. A tanács is ezt szeretné megtenni, tehát az adóelkerülés, illetve az agresszív adó tervezés elkerés, elkerülését szeretnénk Eh, elérni, eh, ami gyakorlatilag a legális módja az adó minimalizálásának vagy teljes elkerülésének. Az informális ECOFIN tanácskozáson a miniszterek szeptember 11-én egy értékes megbeszélést tartottak a minimális effektív adózásról, aminek, eh, ami az alapja lesz a jövőbeni munkának. Nézzük meg, hogy hol tartanak a legfontosabb dossziék. E, és kezdjük az adóügyi e, határozatokról szóló e, irányelvet. A technikai elemzést a bizottság még végzi, de a tanács mindenképpen gyorsan szeretne lépni ezzel a jogalkotási kezdeményezéssel kapcsolatban. Ahogy azt az informális luxemburgi ECOFIN ülésen elhangzott, és ahogy az önök bizottsága is mondta, az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a következő ECOFIN ülésen, tehát október 6-án Luxemburgban megállapodás szülessen ebben a témában, és mindent megteszünk annak érdekében is, hogy az irányelv 2015 vége előtt elfogadásra kerüljön. Tehát ez egy elég gyors menetterv, különös tekintettel arra, hogy tavasszal született a javaslat. A következő a CCCTB, tehát a közös konszolidált társasági adóalap. A tagállamok foglalkoznak ezzel az anyaggal. A luxemburgi elnökség már elkezdte azokat a vonatkozásokat tárgyalni, amelyek az OECD BEPS-hez leginkább tartoznak, mert az úgy tűnik, hogy kezd összeállni. Ahogy a raportőr is említette, a BEPS az EU-n belül is, és az OECD-n belül is olyan eszközök, amelyek egymást kiegészítik. A két szervezet között éppen ezért a koordinálás az folytatódjon. Ez már a múltban is elég sikeres volt. A luxemburgi elnökség ezért mindent megtesz ennek érdekében. Ami a kamatok és jogdíjak irányelvet illeti, a júniusi ECOFIN tárgyalások után a luxemburgi elnökség új javaslatokat tett le az asztalra. Ezeket a hónap végén fogjuk átbeszélni, azért, hogy az elkövetkezendő hetekben komoly előrelépést tudjunk elérni. Ami a horizontális kérdéseket, tehát a minimális effektív adóztatást illeti. A tagállamok erről további tárgyalásokat fognak folytatni, különös tekintettel a kamatok és jogdíj irányelvre, ahol már ezt a koncepciót fel lehet alkalmazni, ezt, a, ezt a, az elképzelést fel lehet alkalmazni, fel lehet használni. Az elnökség ezt nagyon merész módon tűzte napirendre, mert ez egy vitatott kérdés, de ennek ellenére egy nagyon jó vitát tartottunk a kérdésről. A vita arra is rámutatott, hogy milyen érzékenységek vannak a téma körül, a minimális adóztatás körül, és ezt a, az elvet érvényre szeretnénk juttatni a kamatok és, irány, a kamatok és jogdíjak irányelvben is. Következő téma az a magatartási kódexet létrehozó munkacsoport. Itt a káros adórendszerekről beszélünk, az elveit fogjuk meghatározni a magatartási kódexnek, megvizsgáljuk, hogy a harmadik országok milyen irányba e, mozdulnak el. E, például a Liechtenstein által e, használt és általunk károsnak tartott gyakorlatokról beszélünk éppen mostanában. Tehát ez a munka kihatással lesz a magatartási kódax jövőjére is. A cél az, hogy a BEPS hatékonyan működjön. Szeretnénk ennek a csoportnak, munkacsoportnak a munkájára hosszú távon építeni. Itt jegyzem meg, hogy a szakértőink frissítették a kódex jövőbeli munkaprogramját topic I would like to raise is the one of... A következő téma, amiről beszélnék, az a harmadik országok kérdése, mivel globalizált világban élünk, a magas szintű munkacsoportban a jó kormányzásról is tárgyalunk, illetve arról, hogy mi módon lehet a harmadik országokban kifejezésre juttatni ezeket az elveket. Úgy gondoljuk, hogy a tanácsban erről beszélni kell, csak úgy, mint a magas szintű munkacsoportban, azért, mert kettős ne kettős adóztatás elmaradását kiiktatni szándékozó megállapodásai az EU-nak sok országgal vannak. Remélem, hogy sikerült áttekintést adnom arról, hogy hogy is állnak a dolgaink. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a folyamatban lévő ügyeket előre vigyük a luxemburgi elnökség alatt, és meg találjuk azt a meg megfelelő megközelítést, amelynek révén az EU adó politikája egyszerre e, szolgálja az adó e, beszedést és a növekedést, munkahelyteremtést is. Az adóztatás ugyanis ezekkel a kérdésekkel nagyon is összefügg, és én ezekért a célokért nagyon szívesen együttműködök önökkel a jövőben is. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan elmondtam, szorít bennünket az idő. Most 17 óra 20 perc van, 18 órakor folytatnunk kell egy másik meghallgatásra az ülés. 12-en kértek szót a jelentéstevők, illetve a frakció képviselőire, ezért mindenki kettő percet kap, és utána ha mindenki betartja az időt, akkor egy körülbelül 10 perces válaszra lesz lehetőség. Először a jelentéstevőnek fogom megadni a szót. Az elnök úr a magatartási munkacsoportról szólt. Bizony nagyon nehéz ennek a munkacsoportnak a munkáját megismerni. Tudjuk, hogy nem pontosan formalizált ennek a státusza, és eddig nem kaptunk semmilyen konkrétumot, erre vonatkozóan semmilyen konkrét információt, de ezek a dokumentumok azért rendelkezésre állnak, legalábbis a tagállamok számára, és az ECOFIN tanács elnökének is hatáskörébe tartoznak. Ezért szerettem volna megosztani önnel, elnök úr, hogy milyen nehézségekkel küzdünk. Most pedig Eliza Ferrerrel kapja meg a szót kettő percre. Jelentéstevünk, meg is adom a szót. Ministre, monsieur le président, merci bien. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Angolul fogok beszélni, mert egy kicsit könnyebb nekem úgy. Uh, I, I really want... Nos, Köszönöm szépen. Először is szeretném megérteni, hogy hogyan kívánunk tovább haladni, mi hiszen egy más perspektívól ítéljük meg azt, amit önök mondott, mert az Európai Parlamentnek megvannak a saját kezdeményezési ezen a területen. Mindenek előtt a makroekonomiai egyensúlytalanság eljárást említette. A nettó külföldi befektetési pozíciója 216% Luxemburgnak a GDP-hez képest, mint egy 724%-os a tőke berámlás, és, és a, G, a tőke állomány pedig 5000 százalék fölött van. Hogyha megnézzük az egyensúlytalanságokat, ezekkel az elemekkel foglalkoztak, itt nyilvánvalóan egyensúlytalanság alakult ki az előtti időszakban. Mit kívánnak tenni a jövőben? A második ponton pedig esetleges megállapodásokra vonatkozik a transzparencia csomag kapcsán, de érdekelnének ennek a részletei, a megállapodás lehet önmagában jó is, vagy teljesen eredménytelen melyik az a retroaktív szakasz, amelyet lefednek a, az információcsere kapcsán, és a tagállamok nyilvánvalóan nem tudnak, te, nem tudják ezt elvégezni magukban, ki az, aki ezt meg fogja csinálni és az új megállapodás mikor fog hatályba lépni. Mi a helyzet a tanácson belül, hiszen nagyon közel járunk október 6-ához. Az utolsó kommentárom az, hogy egyetérte azzal, hogy szükség van megállapodni abban, mi is az adóparadicsom, és milyen európai kritériumokat kívánnak alkalmazni, ez hatékonyabbak, mint az OECD, ezek abszolút nem működnek az adóparadicsomok kapcsán. Melyek azok az elemek, amelyekkel önök számolnak? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bejtartotta a két percet is, most pedig a második hozzászóló Toyler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Kármennyi, miniszter úr a luxemburgi elnökség képviseletében. Örülök, hogy eljött, ez egy fontos jelzés számunkra, és látszik, hogy komolyan veszi a bizottságunk munkáját. Először is a dokumentumokról szeretnék beszélni. Dokumentumokat kértünk parlamentként, amiket az elnök is említett, például a magatartási kódex csoport dokumentumait is, de másokat is kértünk, ahol az Európai Bizottság ne azt mondja, hogy nem tudja odaadni, mert a tanács akadályozza a dokumentumok kiadását. Én teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy ezeket a dokumentumokat nem, ezekben nem tudunk betekintést nyerni. Természetesen a titoktartási kötelezettség betartása mellett az Európai Parlament a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban például az OLAF csalás elleni hivatal aktáit is megnézhette, az Econnál is belenézhetünk, az EKB dokumentumjára is belenézhetünk. Gyakorlatilag kivonják ezt a területet a parlamenti ellenőrzés alól, ez elfogadhatatlan számunkra. Aztán a következő az automatikus információcserével kapcsolatos javaslatokra szeretnék rákérdezni. Nekem azok az információk állnak rendelkezésemre, hogy még egy sor tagállam van, amelyik az Európai Bizottság törvényjavaslatát ellenzi, illetőleg igyekeznek felhigítani. Az a német tartományi kamara, a Bundesrat nem akarja elfogadni például, hogy a tax ruling kérdésében a bizottság megkapja az adatokat, tehát az adóvégzéseket. Itt csak egy névtelenített anyagot kívánnak átadni a bizottságnak, és úgy hallom, Spanyolország is ellenállást tanúsít. Az én információm alapján Spanyolország csak statisztikai adatokat kíván továbbítani, nagy-Britannia pedig összességében igen szkeptikus az egész fel, az adóvégzésekkel kapcsolatban. Hol vannak a tartalmi véleménykülönbségek, hol az ellenállás, hogy tudja elérni az automatikus információt úgy, hogy az Európai Bizottságnak ne legyen egy clearinghouse funkciója. A BEPS és az OECD-ről is beszélt, ez a harmadik pontom, ez számunkra nagyon fontos. Benni nem akarunk nem kötelező előírásokat, hanem törvényi erejű előírásokat kell elérni. Itt azt mondjuk, hogy a Németország csak lim, limited compliant, tehát csak részben tesz eleget, Luxemburg egyáltalán nem tesz eleget az OECD előírásának. Ehhez mit szól? Köszönöm szépen. A néppárt nevében Gunnar Ökmártnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úr az előadást. Ami teljesen világos, és amire szükségünk van, a, el kell kerülni a bűncselekménynek számító adóelkerülést, az önkényes fellépést ezen a területen, és ez gyakorlatilag torzítja a versenyt, hogyha ilyenre lehetőséget adnak. Egy egész sor más lehetőség van, ami igencsak káros. Azonban összességben fontos egy átfogó perspektíva, mert van egy olyan tendencia, hogy az alacsonyabb társasági adós államok igazából a növekedés szempont jobban, gyorsan, gyorsabban tudnak növekedni, mint mások. De ez nem egészen így van, hiszen azt látjuk gyakran, hogy a, a, ahol magas a társasági adó olyan tagállamokban, Nos, ilyen tagállamok egy sor rést hagynak, és levonási lehetőséget, jóvágyási lehetőséget. Nézzük csak meg a különböző tagállamokat. Vannak olyanok, ahol meglehetősen egyszerű a általányadó fizetés működik, mindenkire ugyanaz vonatkozik. Aztán vannak szomszédos országok, ahol nagyon magas a társasági adó, de rengeteg mm, csökkentési lehetőség van. A kérdésem most az, hogy ön hogyan látja, hogyan kíván keretet adni ehhez a vitához, hogy ne legyenek olyan nagyon magas társasági adók, hiszen ezért menekülnek el gyakran, ezért és igyekeznek elkülni, hanem legyenek egyszerűbb, alacsony adók, ez biztosítja a munkahelyeket, és hát e, itt viszont garantáljuk az adóbevételt, hiszen a magas adó tendenciájában nem segít túl sok adóbevételt elérni. Nagyon fontos, hogy ön hogyan látja, milyen irányba kívánja ön bekeretezni ezt a vitát. Köszönöm, kedves Gunnar Éva Káli a szocialisták részéről kettő percre. Elnézést kérek, Görögországban választások voltak, és ez a szomorú következményenek. Igen, tisztelt Ekofin elnök úr. A következő kérdésem az Európai Bizottság június 17-én akciótervet terjesztett elő egy hatékonyabb vállalati adózás érdekében az EU-ban. Valamennyien tudjuk, az önök országának gazdasága abból indul ki, hogy a preferenciás adóelőnyöket alkalmaznak. Számos esetben ennek az eredménye, hogy alacsony adóbe, adót vetnek, vetnek ki, és ott viszont örökhöz kerülnek olyan adóbevételek, ahol, amit máshol kellene, hogy kerüljenek az EU-ban, hogyan kívánják ezt transzparens, átlátható módon, hatékony módon erősíteni miért nem folyt vita az ECOFIN ülésén a kamerák előtt a cselekvési tervről az effektív adóztatás tekintetében, hogy mondjuk a polgárok is lássák, hogy milyen álláspontot képviselnek a pénzügyminisztereik. Nem, ehelyett az informális ECOFIN-on vitatták meg ezt a témát. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament látjuk az társági adóztatás transzparenciájának erősítésének fontosságát van egy koferáti jelentés, amely azt követeli, hogy a jogalkotási területen kötelezettséget kell támasztani a vállalatokkal szemben, hogy az adóbevételeiket jelentsék, és ott jelentsék az adókat, ahol működnek. Az első becslések arra engednek következtetni, hogy negatív hatásokat a szektorra nézve ez nem jelentene, ha a műveleti területen adóznának. Hogyan kívánják biztosítani, hogy e, ezeket a kötelezettségeket teljesítsék? Ez e, effektív, e, hatékony eszközt látnak ebben, hogyha az agresszív adótervezéssel szemben kívánunk fellépni, amit a multik alkalmaznak. Köszönöm. Krasznyúveszki következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne, hogyha megengedi, és lengyelül szeretnék beszélni. It's beautiful language, so you have a chance to, <laughs> to hear the sound of this <clears throat> nice language. Um, mm, mm, mm, więc chci, chciałem powiedzieć coś takiego, zacząć może od uwagi. Nos, a következő a kérdésem. Arra akartam helyezni a figyelmet, hogy az adó politikáról már beszéltünk a tanácskozásaink során, ez fontos része a tagállami gazdaságpolitikának, és szerintem a tisztességes verseny a tagállamok között, a vállalatok közötti verseny jót tesz az európai gazdaságnak. Ezért szeretném feltenni a következő kérdést. Az ECOFIN hogyan kíván különböző szabályokat és rendeleket összhangba hozni, azzal, hogy a tagállamok saját hatékony gazdaságpolitikát tudjanak folytatni. A CCTB a következő téma, amiről beszélni szeretnék, és kérdezni szeretnék. A tárgyalások során mindig azt hallottuk a, bizot, a bizottságban, hogy ez egy recept mindenre, mindennemű agresszív adótervezésre és egyéb területekre. Azonban legjobb tudásom szerint vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ez nem feltétlenül hatékony eszköz. Az ECOFIN hogyan vélekedik erről? Milyen szakértőket hallgattak meg? Pontosabban milyen képet kaptak önök a szakértőktől? A bizottságnak az elképzelése hatékony-e vagy nem? És van-e itt különbség a tagállamok között? Miguel Torrál az Alda részéről egy percben. Ja, die Kollegin kann nicht da sein. A kollégám nem tud jelen lenni, ezért egy rövid kérdés. Ön említette, miniszter úr, a minimális adó kulcs kérdését. Ezt a jelentésben szerepeltettek is kolléganőmmel és hosszas vita után felérő kolléganővel folytattam ezt, és az én javaslatom az volt, hogy egy maximális adókulcsot is szerepeltessünk, mert azt mondjuk, hogy az OECD is beszél erről egyébként, hogy a bonyolult adórendszerek, ahol nagyon magas az adókulcs, negatív ösztönzést jelent, az adó elkerülés összefüggésében. Ezért azt gondolom, hogy mi nagyon kiegyensúlyozott javaslatot készítettünk. A tanács megvitette már ezt a javaslatot, és az OECD által követelt adó egyszerűsítő intézkedésekről mit gondol? Köszönöm, ez nagyon pontos volt és világos. A GUE részéről Fámián Mázi kapja meg a szót. Ja, Herr Kamenger, als wir äh, bei Ihnen waren... Äh, Amikor meglátogattuk Önöket egy delegáció keretében, említettem, hogy volt a luxemburgi adóhatóságoktól jelzés francia és német adóhatóságok felé, hogy rendkívüli profitokat mutatnak ki Luxemburgban. A, toxis, a taxi szakbizottság kapcsán valamilyen anomizá, névtelen formában, hiszen adott titok van, el tudnak-e juttatni egy számot, vagy tud-e mondani egy számot, hogy hány ilyen jelzést küldtek Franciaországnak, Németországnak, hogy a vita aztán ne csak Luxemburgra koncentráljon. A második kérdésem az az, hogy Luxemburg 2015 óta nyolc új adó, kettős adó elkerülés ellenes egyezményt kötött Andorrával, Szingapurral, Menc szigetek, stb. nagyszerű országokról van tehát szó. Mi a prioritás? Miért kötnek kettős adóztatást elkerülő egyezményeket az ilyen adóparadicsomokkal? Végül pedig szeretném megtudni, szeptember 14-én a részvényesek jogaival kapcsolatos irányelvről volt egy vita az ecofin ben és ön tagállamokat arra kért, hogy mondják a véleményüket a public country by country megközelítésről egy nem hivatalos dokumentum keretében. Az érdekelne, hogy hol tartanak a vitával, és érdekelne az ön kormányának véleménye. Moszkoviszi úr azt mondta múlt héten, hogy ezt a országjelentéseket, az country by country reportot közzétegyék, és érdekelne, hogy Jonker úrral beszélt erről, és ő, ő is ellenállást tanúsít. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek részéről Maris Kortkétó kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Grimini úr. Azt látjuk, hogy mióta 90, 89-ben pénzügyminiszter lett Juncker úr, a a, a CCTB nagy mértékben megváltozott. Ez azt mutatja, hogy az önök országa a, függ az adó elkerüléstől, Szeretném tudni, hogy jelenleg az ilyen adóelkerülési tevékenység mennyiben érvényes, illetve a gazdaságot mennyiben érinti, milyen, hogyan képzeli el az átmeneti stratégiát, illetve másodszorban szeretném felhívni a figyelmét Antoine Dalton ügyére, a LuxLeaks információt közzétette, és most bírósági per előtt áll senki nem lenne itt most akkor, hogyha ő nem osztotta volna meg, meg velünk ezeket az információkat. A Költségvetési Bizottság rájött arra, hogy Luxemburgban az ilyen bejelentők védelme nem megfelelő, nem kielégítő. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy bírósági per előtt áll egy ilyen bejelentő, aki a közérdek érdekében járt el. És végül az elnökségi pozíciója kapcsán lenne egy kérdésem. Azt mondta, hogy támogatja a nagyobb átláthatóságot az adóügyi kérdésekben. Hamarosan trialógusi fázisra kerül sor a részvényesek irányelve témájában, és nagyon fontosnak tartom az adóügyi határozatokat, illetve az országonkénti jelentéseket. Szeretném, hogyha kötelezettséget vállalna itt nyilvánosan arra, hogy támogatni fogja az országonkénti jelentést, tételt, illetve a nem, nem próbál majd késlekedést előidézni ezekben a témákban. Köszönöm szépen, mondja az elnök az FDD részéről Márkó Száni következik. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Megpróbálok azokra a kérdésekre reflektálni, amelyek eddig még nem kerültek elő először is, ami a bankok szerepét illeti. Tisztában vagyunk azzal, hogy eh, az adóelkerülés témájában nagyon fontos a bankok szerepe, mind az Európai Unió határain belül, mint pedig azon kívül. Konzultációt nyújthatnak a multinacionális cégeknek, a bankok, illetve a pénzügyi tranzakciókat is kezelhetik a multinacionális cégek számára. Természetesen a bankok szerepe tehát rendkívül fontos. Az ajánlások megvitatása során beszéltünk arról is, hogy nagyobb fokú átláthatóságra és ellenőrzésre van szükség a banki ágazatban, az előbb említett feladatkörökben. És még valami, a tanácsban megnézik-e majd, hogy milyen kapcsolat áll fent bizonyos tagállamok, illetve volt gyarmatok között. Ezt a látogatásaink során is szem előtt tartottuk ezt a témát, és úgy láttuk, hogy a kétoldalú megállapodásoknak nagyon fontos szerepe van bizonyos tagállamok, illetve ö, volt gyarmatok között, illetve a koronához tartozó területek között. Nem tudom, hogy önök beszélnek-e valamilyen jogszabályról, ami az Európai Uniós tagállamok, illetve az unión kívüli térségek kapcsolatát szabályozza, és végül az agresszív adó határozatok kérdése, ez nem standardizált az Európai Unión belül, nem tudom, hogy a tanácsban foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel, megpróbál, megpróbálják-e kezelni ezt a témát, és nagyon Kérdésem az is, hogy hogyan értékeli ezeket az adó, adóügyi intézkedéseket. Köszönöm, hogy az elnök Barbara Kapel uh, Köszönöm, elnök úr tanács elnöke úr, pénzügyminiszter úr a bevezetőjében egy néhány anyagra rámutatott, ami prioritást élvez a viták során a tanácsban, például az automatikus információcsere, a CCTB, a licenc uh, irányelv, stb. A, október 6-án lesz Luxemburgban a következő informális tanács, ezért kérdem önt a tanács elnökeként, hogyan ítéli meg a helyzetet, hiszen a parlament szintjén három jelentésen dolgozunk éppen, ez összefügg az ön által említett dossziékkal, a Ferber jelentés, az automatikus információcseréről, ez az ECOM bizottságban történik. Árnyék előadó vagyok egyébként, és három lényegi pontról beszélünk, ami eltér attól, amit ön mondott, és amit a bizottság mondott itt egyrészt az előadó szerint nem csak a határákon átnyúló adóvégzéseket, hanem minden adóvégzést meg kéne vizsgálni. A második pontban egy tíz éves visszamenőleges hatályt kéne alkalmazni, tehát akár még tíz éves végzéseket is elő kell terjeszteni majd, és a harmadik pont, amit már említettek, a bizottság egy központi nyilvántartást hoz létre valamennyi adóvégzés számára, és ezt hozzáférhetővé tennék. Hogyan gondolkodik erről a tanács? A második terület a CCTP, a Niedermayer jelentés az Ecofonban. Itt az agresszív adótervezésről beszélünk mindennek előtt, a multik közötti adóversenyről beszélünk, ők nagyon kevés adót fizetnek a LuxLeaks-ből, ezt látjuk, és a kis és középfeladatok ezt nem tudják alkalmazni. És árnyék előadó vagyok ezen a területen is, ott azt mondjuk, hogy az adómentes övezetek elképzelhetők egy adott időszakra a tanács szintjén, ezt el tudják képzelni, ön hogyan gondolkodik erről. A harmadik pont pedig, amit itt a szakbizottság a Ferreira Tajrer jelentés említ, ez a központi bejelentési nyilvántartás, itt az adó végzésekkel kapcsolatban hogyan gondolkodnak önök erről? Köszönöm, Barbara. Jorgos Kürtosz következik, FPP. E Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a luxemburgi elnökség jó irányba megy viszont nem gondolom, hogy az összes kormány követni fogja ezt a jó példát. Lesz-e politikai komplex, konszenzus az adóreform mellett, vagy az egyes kormányok vonakodása alá fogja ásni a közös erőfeszítéseket. A következő kérdésem az, hogy a tartózkodási helyre vonatkozó szabályokról szólna-e valamit, mert úgy tűnik, hogy elmozdulunk egy igazságosabb és pontosabb szabály felől, mert az adó székhely ilyen az adószékhely elmozdítása egyes cégeknél felmerült. Thank you. Merci beaucoup. Et enfin pour le groupe SN... És köszönöm most pedig a szocialisták nevében. Thank you, Chair. Thank you, uh, Minister. Köszönöm, uh, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy uh, itt van, és uh, beszél arról, hogy hogyan is állnak a dolgok. Um, ironikus az, hogy um, amikor az Európai Parlament az adóelkerülésről beszél, az OECD pedig a BEPS-et tanulmányozza. Két ország, Luxemburg és Hollandia tölti be az EU elnöki tisztjét. Ők vezetik az adóelkerülés elleni fellépést. Luxemburg és Hollandia nagyon különleges szerepet játszanak ebben a darabban, már ami az adóelkerülést illeti, hogyha megnézik a számokat, akkor Luxemburg és Hollandia több közvetlen külföldi befektetést kap, mint Németország és az Egyesült Államok együttvéve, ami már önmagában ugye bizonyos következtetések levonására tesz lehetőséget, ad lehetőséget. Tehát egyetérte azzal, hogy Hollandiának és Luxemburgnak van itt sara, tehát ez a két ország lehetővé teszi az adóelkerülést jelenleg, illetve eh, hogy eh, ebből kifolyólag eh, Hollandiának és Luxemburgnak speciális felelőssége is van az adóelkerülés elleni fellépésben. A másik dolog, az azt mondta, hogy az országonkénti jelentéstételt nem említi. A tanácsban a nyilvános országonkénti jelentés komoly ellenzői vannak. Erről az ellenzésről, az ellenállókról tudná valamit mondani, és tudná becslést adni arra vonatkozóan, hogy a részvényesekről szóló irányelv beleértve az országonkénti jelentéstételt mikor fog megszületni. Köszönöm, elnök úr, ön kap akkor most szót, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire. Thank you, Chairman. Um, there are really many... Köszönöm, elnök úr group them and forgive me if I am not be able to address really all the... És nagyon sok kérdést kaptam, megpróbálom őket csoportosítani, és valószínűleg nem fogok tudni az összesre válaszolni. Azokkal a kérdésekkel kezdem, amelyekre igazándiból nem kéne válaszolnom, mert én most az Európai Tanács elnökeként vagyok itt. De konkrétan Luxemburgra is rákérdeztek, tehát mégis kénytelen vagyok akkor néhány szót szólni. Én fogadtam a bizottság tagjait, az önök bizottságának tagjait Luxemburgban, és megpróbáltam a kérdésekre válaszolni. És azt gondolom, hogy ha nem is minden kérdésben, de egy sor kérdésben kiegéli, kielégítő választ tudtam adni, együttműködtünk önökkel, és nagyon sok információt küldtünk önöknek. A másik dolog, és ez konkrétan az utolsó hozzászóló Tan úr kérdésére válaszolva mondom, mert ő a saját hazájáról és az enyémről is beszélt. Luxemburg az elmúlt húsz hónapban nagyon komoly változásokat hajtott végre. Csomó reform történt, megváltoztattuk a jogszabályokat, korábban az információadásban nem jártunk élem, most azt remélem, hogy be fogjuk tartani a szabályokat. Például megszüntettük azt a típusú adótitkot, titkot, ami, amit támadtak, és nagyon komolyan vesszük az adóelkerülés témáját. Ez az elnökségünknek az egyik prioritása. Ne a múltból indulva törjenek pálcát a jelen és a jövő fölött. Azt gondolom, hogy nagyon komoly eredményeket értünk el, és én biztosíthatom önt arról, hogy az adózás kérdésében eh, komoly lépéseket fogunk tenni. De most, hogy itt ülök, én az elnökség nevében beszélek, és nem a luxemburgi kormány tagjaként, de azért kiszólva egy kicsit a szerepemből eh, elmondhatom önnek, hogy a luxemburgi kormány nagyon tisztességesen áll ezekhez a dolgokhoz, és együttműködik önökkel. Aztán voltak olyan kérdések, amelyeket tanács soros elnökeként kaptam. A legsürgősebb kérdés talán a az adó végzések, adóügyi határozatok kicseréléséről szóló, kölcsönös kicseréléséről szóló irányelvre vonatkozott. Itt a tárgyalások még folynak. Én optimista vagyok, szerintem hamarosan lesz megállapodás. Mindent megteszünk, munka csoport szinten is. Ahogy Mário Draghi mondaná, mindent elkövetünk, ami szükséges, annak érdekében, hogy október 6-án legyen megállapodás. Részletekben nem fogok országokra lebontva részletekben nem fogok bocsátkozni, de úgy tűnik, hogy minden ország a konszenzusra törekszik. Visszamenőlegesség. Nos, a javaslata a bizottságnak tíz éves visszamenőlegességgel számol, a konszenzus az valószínűleg öt év lesz. Tehát a bizottság szerepéről kérdeztek, még azt gondolom, hogy olyan irányba mozdulunk el, ahol a bizottság egy csomó információt meg fog kapni, de nem az összeset. Ez már önökkel tudatja, hogy milyen irányba hajlanak a dolgok, vagy mennek a dolgok. vannak szabályok egyes országokban, hogy, amelyek megakadályozzák, hogy a bizottság megkapjon bizonyos adatokat, különösen személyre lebontott adatokat. Hogyha ezt a két fennmaradó problémát valamilyen módon kezelni tudjuk, akkor hamarosan lesz irányelv, ezt pedig hamarosan végrehajtjuk. A, az irányelv végrehajtásának tempója önmagában eredmény. Elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mennyire mélyen fogunk belebocsátkozni abba a témába, belefolyni abba a témába, hogy mi az agresszív adó tervezés. Itt az adatok kicseréléséről, és nem feltétlenül automatikus kicseréléséről van szó. Összegyűjtjük az adatokat, és ez alapján próbáljuk eldönteni, hogy mi az az agresszív adó ügyi végzés, mi, mi, mi ennek a definíciója az automatikus információ csere vonatkozásában ezeket a kérdéseket kaptam, aztán kaptam kérdéseket más, kérdé más dolgokról is, más témákban is, az EU cselekvési tervével kapcsolatban például. Az EU cselekvési tervét nagyon komolyan vesszük. Az egyik képviselő asszony is erről beszélt. Eh, aki fájlalta, hogy nem nyilvános a vita, említették a minimális tényleges adóztatás kérdését. Az, hogy egyáltalán vita zajlott erről, az már egy fontos első lépés volt. Informális ülésen lehetett ezt megtenni. Ez volt az egyetlen módja, hogy napirendre tűzzük. De most már nem lehet lesöpörni az asztalról, és ez a téma e, újra fel fog majd tűnni a kamatok és e, jogdíjak irányelv kapcsán. Tehát e, elindult egy folyamat. Ne azt lássák, hogy a, még nem történt meg minden, hanem inkább annak a bátorságát lássák, hogy egyáltalán napirendre került. Mert egy csomó ország nem örült ennek hogy ezzel foglalkozunk. Ami az országonkénti jelentés tételt illeti, és hogy ezzel mit lehet kezdeni, elmondhatom, hogy bár ezt nem fogja önöket kielégíteni, de most várunk a hatástanulmányra, a bizottság csinál egy hatástanulmányt, és majd ez alapján döntjük el, hogy milyen lépéseket lehet tenni. Vannak legitim kérdések, amelyek tényleg felmerülnek ebben a témában. A bizottság értékelését meg kell várnunk. Aztán ajánlásokat is fogadni a bizottság, vagy letenni a bizottság a dokumentumokhoz való hozzáférés, különösen a magatartási kódexsel kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférésre is rákérdeztek. A tanács már az átláthatóság mellett kötelezte el magát, amikor az önök szakbizottságának májusban küldött adatokat. Egyes tagállamok eh, körében és magában a tanácson, magán a tanácson belül is a teljes hozzáféréssel kapcsolatban vannak fenntartások, mert ez aláshatja a munkacsoportok megfelelő működését. Ezek ilyen elvi jellegű problémák. Nekünk soros elnökként az a feladatunk, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a problémát, bár nem egyedül tesszük, önökkel, együttműködve próbálunk kielégítő megoldást találni. Let me see. Um, third countries relationship. Harmadik országok kapcsolata, illetve az azokkal való kapcsolat. Connected to the questions that are uh, uh, pinpointing uh, és aztán azok a kérdések, amelyek arra vonatkoztak, hogy harmadik országoknak milyen szerepük van a, abban, hogy uh, a cégeket odavonzák. Uh, na most itt mi Európában egyfajta adókoordinációt szeretnénk létrehozni, olyan adórendszert, amely közelebb van az elképzeléseinkhez. Nyilván a BEPS kezdeményezésen belül fognak történni lépések. A BEPS több ö, csapásirányt meghatároz, ö, amelyek alkalmasak arra, hogy modernizáljuk az adórendszereket. Tehát ez, ez az EU. Ugyanakkor az EU-n kívüli országoknak is be kell majd tartaniuk a BEPS-ből fakadó szabályokat, ami azt jelenti, hogy egyenlőek lesznek az esélyek. colleague Uh, um, that... Um... Ez a válaszom a görög kollégának. Mi történik az EU-val, hogyha már nem vagyunk vonzóak? Ez egy, a BEPS az egy G20-ak OECD kezdeményezés. Egyelő esélyeket fog teremteni. Az egyelő esélyek pedig azt jelentik, hogy a önmagában adó okokból nem fognak az EU-n kívülre vándorolni a befektetések. Mivel kezd, kezdünk kifutni az időből, még egy dologról tudok beszélni. Mi ezzel a szakbizottsággal, vagy külön bizottsággal végig kapcsolatban maradunk, ameddig önök el nem készítik a jelentést, hogyha további kérések vannak, akkor arról beszéljünk, nem feltétlenül ma, és szeretném kifejezni azt a reményünket is, hogy az Önök Bizottságával az összes tagállam együtt fog működni. Vannak olyan országok, az elnök úr is említette, amelyek nem küldték meg az önök kérdéseikre a válaszaikat. Remélem, hogy ezt megteszik. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy egy egy véletlen egybeesés folytán éppen a luxemburgi elnökség alatt sikerülhet megfelelő lépéseket tennünk, megállapodni arról, hogy mit kell tenni. Megállapodtunk abban, hogy ezek elfogadhatatlan dolgok, amik eddig zajlottak, és egy közös megoldást tudunk létrehozni, illetve az OECD-n belül is a BEPS Action Plan formájában. Nyilván mindannyian örülünk annak, hogy a luxemburgi elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy októberre az adó határozatok kicserélésével kapcsolatban legyen megállapodás évvége előtt. A CCTB kérdésében, illetve más kérdésekben is igyekeznek, és itt lesznek az ECOFIN miniszterek, nyilván erről még beszélhetünk velük is. Két megjegyzés. Ami a tax rulingsokkal kapcsolatos visszamenőlegesség kérdése, kérdését illeti, szerintem abszurd helyzet. Az összes olyan tax rulingot tanulmányozni kell, amely még hatályos. Ha 5 éve fogadták el, vagy hozták azt a végzést, vagy 10 éve, lényegtelen, ha most még hatályos, akkor azt nekünk, azzal nekünk foglalkoznunk kell. Minden más megoldás abszurd. A Másik dolog, ön is említette, elnök úr, hogy egyáltalán napirendre került a kérdés, még ha nem is nyilvános formában, hogy mi legyen a minimális tényleges adóztatás kérdésében. Minden tagállamokban a nemzeti parlament felelős ezért, ők ők azok, akik megszavazzák a nép nevében a kiadásokat és az adókat. Nekünk az a feladatunk, hogy örüljünk annak, hogy az ECOFIN-ban ezek a dolgok előre haladnak, és ott is legyen nyilvános demokratikus vita. Még egyszer köszönöm önnek, hogy eljött, és kapcsolatban maradunk. Ahogy ön is mondta, két percre felfüggesztem az ülést. Az ECOFIN elnöke most távozik, és a többi vendégünk hamarosan ide fárad az elnöki asztalhoz.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

Messieurs les ministres, mes chers collègues, je déclare ouverte la deuxième. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, megnyitom akkor ezt az ülést, a TAX ideiglenes bizottság ülésének második részét. Szeretném megköszönni a négy miniszternek, hogy eljöttek, és nem csak, hogy eljöttek, bár az már önmagában egy újdonság, mert négy minisztert még soha nem interjú voltunk meg, és most mégis megtesszük. Padoan úr van itt, például az olasz köztársaságból, Szapen úr a francia köztársaságból, Luis de Guindos Spanyolországból, és Wolfgang Schäuble a Német Szövetségi Köztársaságból. Minden négyen elég ismert figurák, nem kell őket bemutatnom. Emlékeztetnék arra, hogy ez az ideiglenes bizottság azért állt fel, hogy a parlament egy politikai megoldást hozzon arra a botrányra, amelyet a LuxLeaks okozott, Eh, amely ugye arról szólt, hogy eh, milyen módon vetik ki az adót az Unió 28 tagállamában, és eh, hogy a legnagyobb multik az adó nagy részét elkerülik, vagy azért, mert kihasználják a sokszínűségét az adórendszereknek, vagy mert konkrét adóelőnyöket harcolnak ki, vagy általános vagy testre szabott formában egyes országokban. A hat hónapja zajlik már ez a vizsgálat. Ma este egy eszmecserére kerül sor miniszterekkel. A hatóköre a vizsgálatunknak mind a 28 tagállam, néhány még nem válaszolt, négy jelentős tagállam viszont nem csak írásban volt hajlandó válaszolni, hanem hajlandó volt elküldeni a pénzügyminiszterét is. Tehát meghallgatjuk őket, és ezt követően megadjuk a szót a raportőrnek és 12 e, képviselőnek, egy listát már készítettünk, én e, arra fogok e, törekedni, hogy mindenki betartsa a két perces hozzászólási időt, ami fontos záloga annak, hogy választ is kapjunk. A meghívottak elosztották egymás között a témát, az ECOFIN protokollja szerint fognak beszélni. Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Németország Elnézést, Wolfgang, Angliát mondtam véletlenül, Németország. Tehát 5 perc, nyilván néhány másodpercnél nem fogunk hisztizni, de próbálják a miniszter urak is betartani nagyjából a hozzászólási időt. Padoan úr fog először szót kapni, köszönöm, hogy eljön. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, hölgyem és uraim. Jó estét kívánok! Nagy öröm számomra, hogy a esti vitán részt vehetek a vállal. A társasági adókról folytatunk vitát. Nagyon fontos, hogy európai vitát folytassunk az adóalapokról, az adóelvonásról, az agresszív adótervezésről és hasonló témákról a TAX bizottsággal folytatott párbeszéd kiváló alkalmat nyújt arra, hogy ezt a munkát elvégezzük. Ezek a témák Olaszország szempontjából rendkívül fontosak. Támogatjuk teljes mértékben a BEPS keretében folyó munkákat, ami az OECD-vel együtt folyik, és fontos, hogy hatékony válaszokat találjunk ezekre a kérdésekre. Ez csak akkor működik, hogyha európai szinten tudunk fellépni. Az olasz elnökség idején elmúlt évben egy menetrendet indítottunk annak érdekében, hogy a BEPS-et európai szinten tudjuk vizsgálni és megbeszélni létrehoztunk egy ilyen agendát, amit aztán a lett elnökség továbbvitt, aktualizált és a gyakorlatba átültetett, és ugyanezt teszi most a luxemburgi elnökség. A BEPS jelenségével szemben az Európai Unióban hatékonyan, hatékonyan kívánunk fellépni, ez azonban szükség van arra, hogy egy közös irányelvet dolgozzunk ki a társasági adózással kapcsolatban. Az első lépéseket és első sikereket is elértük már ezen a területen. Januárban az osztalékfizetéssel kapcsolatos irányelvet módosítottuk, az anya és leányvállalat kapcsolatát szabályoztuk, itt egy visszaélés elleni klauzulát hoztunk létre, és remélem, hogy a tanács nem sokára meg tud állapodni egy további irányelv módosításával kapcsolatban, amely az kamatokat és a jogdíjakat illeti. Itt a tisztességes és egyenlő adóztatásra vonatkozó kezdeményezést is támogatni tudjuk, amit júniusban fogadtak el. Egyébként a dokumentum pontosan aláhúzza a mostani társági adóztatási rendszer hátrányait. Fontos, hogy egy közösségi jogi keretet módosítsunk, és a jelenlegi gazdasági kerethez igazítsuk hozzá. Az a közös dokumentum, amit Michael és Wolfgang együtt küldött el Moszkoviszi biztos úrnak, itt azt vártuk el, hogy megszülessenek azok a kezdeményezések, amelyek keretében a beps szemben hatékonyan fel tudunk lépni. Az említett közlemény és az öt kulcsfontosságú cselekvés, fellépés rendkívül fontos. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy elindította ezt a kezdeményezést. A cselekvési tervben egyébként az Európai Bizottság rámutatott arra, hogy fontos a közös konszolidált társági adóalapra vonatkozó anyagot élete megtölteni és megfelelően gyakorlatiassá tenni. Köszönjük szépen, hogy előterjesztették a közös adóalapra vonatkozó javaslatokat a társaságok vonatkozásában. Ez mindenképpen lehetővé tenni, hogy a tagállamok közel legyenek egymáshoz. A határokon átnyúló tevékenység eh, itt eh, jelentős eh, könnyebbséget élvezne ezek után, kisebb lenne az adminisztráció és nagyobb a jogbiztonság a határokon átnyúló fellépés során. Ez kedvezőbb lenne a vállalatok és összességében a növekedés számára is gazdasági területen. A fokozatos megközelítést választottuk először, emellett továbbra is szeretnék kitartani. Az Európai Bizottság cselekvési terve arról szól, hogy el tudjuk kerülni az adó optimalizációt és az agresszív adótervezést. Ez persze azzal is összefügg, hogy eltérő szabályokat alkalmaznak a tagállamok, ami összességében jelentős adóbevétel kieséshez vezet. Látnunk kell, hogy az adóterhek azokat a vállalatokat nyomják, amelyek odahaza maradnak, és természetesen összességében a polgárokat. Ez versenytortulást eredményez. Az ártalmas, hogy a káros adóverseny azt tartalmazza, hogy a vállalatok visszaéljenek a helyzetükkel. Itt a, és az eredmény az, hogy egyes tagállamok nem jutnak hozzá azon bevételekhez, amelyek őket megilletnék, és ezért a nevekedés nem tud kellő módon erőre kapni. Mi azt javasolnánk, hogy a magatartási kódex egész munkacsoport munkáját erősítsük és bővítsük ki. Ez egy olyan megközelítést, amit mi is fontosnak tartunk. Végül pedig szeretném elmondani, igenis lehetőségünk van arra, hogy gyors haladást érjünk el a BEPS jelenségeivel szembeni fellépés során, és a legnagyobb koherenciát szeretnénk elérni az EU-n belül adóügyekben. Ennek az lenne az előnye és a hozadéka, hogy az agresszív adótervezés elterjedtséget csökken, nagyobb jogbiztonság jön létre a vállalatok számára, ha az egységes piacon működnek, és összességében egyszerűsítéshez vezet. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament ehhez jelentősen hozzá tud járulni, és a tanácsot támogatni tudja. Természetesen Bízunk abban, hogy ebben a fél évben további haladást érünk el a társasági adóztatás területén. Köszönöm a figyelmüket. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir donc introduit le débat. Köszönöm szépen, hogy bevezette a vitát, miniszter úr, különösen a BEPS témájában. Most pedig megadom a szót Michel Szápennek. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous tous. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy elhívtak ide bennünket. Szimbolikus ez a megjelenés, ami azt gondolom, hogy a hatékonyságra való törekvésünket, illetve a gyorsaságra való igyekezetünket is illusztrálja ebben a harcban, amely az adóalap erózió, illetve az agresszív adótervezés elleni fellépésünket jellemez, jellemzi, eh, ahogy Kárló is eh, mondta, az, amit önök itt, eh, amiről önök itt tárgyalnak, az adókonkurencia, eh, az, egy, az egy nagyon fontos eh, téma, és eh, ráadásul egy világjelenség, amely nem csak Európára volt jellemző, ez tarthatatlan és vállalhatatlan a nemzeti költségvetések számára, tarthatatlan a közvélemény előtt, be kell tartani a játékszabályokat. Mi úgy gondoljuk, hogy Franciaországnak és az európai jognak is olyan szabályokat, kollektív szabályokat kell hoznia, amelyek az adó, a, a káros adó versenyt megakadályozzák, annak elejét veszik Éppen ezért 2014 novemberében egy sor ajánlást és javaslatot tett le az Európai Bizottság. Ismerik azt az irányelv javaslatot, amelynek automatikus célja az automatikus adatcsere a tagállamok között. Ez egy jó irány, Franciaország ezt támogatja, fenntartás nélkül, és azt szeretné, hogyha 2015-ben ezt el is fogadnánk emellett Eh, egy közleményt is kiadott a bizottság arról, hogy eh, az adóztatás az méltányosabb legyen. Eh, ezt az akciótervet, cselekvési tervet is támogatja Franciaországot is, Franciaország is. A, itt most egy konkrét esetről szeretnék konkrétabban beszélni önök előtt a tagállamok a minimális tényleges adóztatás kérdését is napirendre tűzték, mégpedig a múlt héten egy informális ECOFIN találkozás során, és én azt remélem, hogy ezzel a továbbiakban is konkrétan foglalkozni fogunk. Itt a lényeg az, hogy egy nyereséget legalább egy helyen és megfelelő mértékben adóztassanak az Európai Unióban. Ez sajnos ma nem feltétlenül van így, sőt. Az európai minimális tényleges adóztatás elve egy olyan mechanizmust kell, hogy létrehozzon, amely véget vet az aluladóztatásnak a belső piacon. Ez a valóságban hogy hogyan fog megvalósulni, arról már beszélünk. Ez egy európai érdek. Önmagában eredmény lenne ezt elérni. A bizottság 2015. június 17-i közleményében már a jogdíj kapcsolatban ezt az elvet a az irányelv részévé kívánja tenni, illetve a leányvállalatokról és azok tulajdonosairól szóló irányelvnél is egy hasonló megközelítésről volt szó. A forrásnál való adóztatás az látszik, hogy nagyon alacsony az adóztatás, és sajnos vannak olyan országok, amelyek nagyon alacsony rátával adóztatják ezeket a nyereségeket, és a tagállamoknak ebből adó elmaradása keletkezik. Ez visszavisz ahhoz az elfhez, hogy legalább egyszer kerüljenek megadóztatásra ezek a bevételek, illetve a nyereségek már most is a harmonizálás irányába próbálunk elmozdulni. Ez egy középtávú feladat, ez egy olyan terület, ahol egyhangú döntésre van szükség. Itt jön szóba a minimális tényleges adóztatás elvének a behozása az európai jogba, illetve a konszolidált társasági adóra vonatkozó szabályok. Vannak, akik a kettőt egyébként összekötnék. Az elkövetkezendő 12 hónapban megpróbálunk, megpróbál a bizottság egy új CCTB javaslatot letenni az asztalra. Itt egy kompromisszumot kell kialakítani a közös adóalapról. Ez leginkább azokra a cégekre vonatkozik, amelyek a belső piacon működnek. Franciaország támogatja ezt a megközelítést, pragmatikusnak tartjuk. Ennyivel járulnék most hozzá az önök munkájához, és ennyi szerettem volna elmondani a minimális tényleges adóztatásról. Merci, monsieur le ministre. Je donne la parole. Köszönöm szépen, most pedig Louis de Guindosnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, eh, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak ide a szakbizottságba. Nagy örömmel teszek eleget ennek a meghívásnak. Egy olyan területről van szó, amely az európai gazdasági napirend egyik eh, fő célkitűzése. Nagyon sokat teendünk, szeretnénk elmélyíteni az egységes piacot, belső piacot, illetve az adópolitikát megpróbáljuk harmonizálni. Nagyon fontos kihívások állnak előttünk. Egyrészt eltérő adópolitikák vannak a különböző tagállamokban, ez óriási akadály a KKV-k számára. Aztán nagy kihívást jelent az is, hogy az agresszív adótervezést alkalmazó cégekkel, illetve országokkal hogyan lépjünk föl. Ez a tevékenység az átláthatóságot ássa alá, így a jogállamiság sérül. Országaink óriási erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a közfinanszírozás átlátható legyen, és a bevételek és az, a befizetett adó egyensúlyban legyen egymással. Nagyon sokat vitáztunk erről itt Európában. Az adógyi határozatok hasznos eszköz, eszközök lehetnek bizonyos körülmények között. Jogbiztonságot hoznak létre a cégek számára, és így a döntéshozatalt segítik. Azonban bizonyos országokban igazságtalan adóversenyt hoztak létre, azáltal, hogy visszaéltek ezekkel az adógyi határozatokkal. Ezért véleményünk szerint meg kellene vizsgálni az adóügyi határozatok alkalmazását. A megoldás azt abban rejlik, hogy összefogunk, a visszaéléseket megakadályozunk, és együtt dolgozunk az egységes piac kiteljesítésén. Az OECD kutatásai is erre mutatnak. Los informes y recomendaciones referentes a los 15 a la... Az OECD javaslatokat és ajánlásokat írt alá, és ezeket a következő G20-ak ülésén támogatjuk. Aztán ott van az országjelentés, a multinacionális cégeknek információt kell szolgáltatniuk a hatóságoknak a bevételükről, illetve a befizetett adóról, az adóhatóságok pedig más adminisztrációkkal kicserélik, illetve megosztják ezeket az információkat. E, Európa ambiciózus úti tervet hozott létre az adópolitika területén, nagyobb átláthatóságot követelve és jobb együttműködést a hatóságok között. Ami a cselekvési tervet illeti, a bizottsági cselekvési tervet, ez egy kiváló hozzájárulás a célkitűzésünkhöz, első lépés a felé, hogy átláthatóbb környezetet biztosítsunk Európában. az automatikus információ csere területén Európa jeleskedik, most pedig, hogyha a saját házunk tájára tekintünk, Spanyolország, Németország, Franciaország és Egyesült Királyság éllovasa ennek a tevékenységnek. 2017-től az automatikus információ cserét biztosítjuk. Szeretnénk az adóalap eh, erodálásra szemben is föllépni. Sajnos adóvisszaélések eh, következtek be bizonyos ösztönzők eh, eltörlésének hatására. Az országjelentés a következő évtől indul útjára, ez azt jelenti, hogy az OECD-ben egy éves előnyünk van. És nagyon fontos, hogy az agresszív adótervezést, illetve az adó elkerülést büntessük, illetve beszámoltatási kötelezettséggel sújtsuk ezeket a vállalatokat. Spanyolországban egy listát állítottunk össze az adóhatóság számára, és ez tartalmazza az adógyi határozatokat. Ugyanígy a szabadalmakat is listázzuk. Spanyolország elkötelezetten harcol az adó elkerülés és az agresszív adótervezés ellen. A nemzetközi szervezetek legfontosabb javaslatait elfogadtuk, véleményünk szerint az Európai Unió éllovas kell, hogy legyen ebben a témában, és föl kell, hogy lépjen az agresszív adótervezés ellen. Átláthatóság, az átláthatóság kulcs, és reméljük, hogy a szakbizottság munkájával meg tudjuk valósítani ezt a célkitűzést. Köszönöm. Muchas gracias, Luis. Et enfin la parole... Köszönöm, és végül Wolfgang Schäuble kapja meg a szót. Danke sehr, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Németország üdvözli az Önök bizottságának munkáját, mert meggyőződésünk, hogy az adó végzések nem lehetnek tovább eszközei a káros adóversenynek. Ezért aztán transzparenciát kell kialakítani az adóvégzésekkel kapcsolatban, ahogyan az EU jogsegély irányelve a tervek szerint tartalmazza majd és szükség van ehhez tartalmi kritériumokra is, hogyha a BEPS-ről összességében beszélünk, amit a kollégáim már leírtak, akkor és hát az EU-ban fel akarunk lépni ezek ellen, de hát nem tehetünk más, erre feltétlenül szükség van, mert a BEPS kezdeményezést önök indították el, ezért a hitelesség kérdése ez, hogy foglalkozunk a témával, hiszen az OECD ezt nélkülük nem fogja megtenni. Itt viszont a magatartási kódex csoport munkájára feltétlenül szükség van, ha haladni akarunk. Erről szeretnék egy néhány szót szólni, így egyeztettünk egymás között. A magatartási kódex csoportot már 1997-ben létrehozták, mert Láttuk, hogy van adóverseny, kell is, hogy legyen adóverseny, de azért valamilyen rendezési keretbe kell ezt illeszteni. Valamennyien úgy gondoltuk, és így is határoztuk ezt meg, hogy különböző adókulcsok önmagukban nem sértik a tisztességes adóverseny elvét, de hát beláttuk, hogy megvan a határa annak, amit tenni tudunk. Időközben persze beláttuk azt is, hogy itt nem állhatunk meg, ha nem azért bizonyos minimális adókulcsokat ki kell alakítani az adózási területen. A második pont az elsődleges jog szerint itt egyhangú döntésre van szükség, ezt mindig szem előtt kell tartani, hogyha elkezdünk dolgozni, valamint a magatartási kódex csoport ezen keretek között a létezésének 18 év alatt jó munkát végzett, egy sor ösztönzőt adott, impulzust adott, és kezdeményező volt abban, hogy egy sor adózási szabályt károsnak nyilvánítottak, és ezek után meg is szüntették ezeket. De megmutatkozik az is, hogy a munkához egy újabb impulzusra van szükség, ezért kell beszélnünk az a káros verseny miben létéről, ebben meg kell állapodnunk, és ilyen értelemben a csoportnak új mandátumot kell adnunk, és persze a csoportnak önmagának is megvan a feladata, önmagának kell egy új munkaprogramot kialakítania, de hát vitát kell kezdeményezni az úgynevezett outbound paymentekről, tehát e, licenc pénzeket fizetnek ki harmadik államokban lévő adóparadicsomokba. Nem lehet az Európai Unió és a tagállamok érdeke, hogy ez tovább mehessen, ezzel foglalkozni kell. Persze könnyebb ezt mondani, mint megtenni. Ez meglehetősen nehéz dolog itt megállapodásra jutni. És persze szükség van az eljárásban is a csoporton belül egy hatékonyabb jelen változásokra, hatékonyabb jelentéstételre van szükség, a pénzügyminiszterként nekünk foglalkoznunk kell a témával, az ECOFIN-en is nem maradhat ez a technikai szinten, ott kell elvégezni a munkát, nyilvánvalóan a technikai munkát, de nekünk is foglalkozni kell ezzel. Szerencsés lenne persze, ha a csoporton belül többségi döntést tudnánk hozni, ez a hatékonyságot növelni, felgyorsítaná az eljárást, és az ECOFIN-hoz szóló jelentéseket nem csak egyhangú döntések alapján lehetne elkészíteni, hanem a csoporton belül többséggel is, nagy többséggel kéne ezeket meghozni. Persze ez még önmagában nem sérti az európai elsődleges jogot. Vagyis az ECOFIN-nak szóló jelentéstétel hatékonyabbá tétele nélkül ez a dolog nem fog felgyorsulni, nincsen jogalkotási jogköre ennek a csoportnak, de azért képesnek kell lennie arra, hogy ellenőrizze az elvek betartását, és a jogilag nem kötelező ajánlásokkal, az úgynevezett soft law-val, politikailag is azért sok mindent el lehet indítani, kezdeményezni lehet, ami aztán eléri a politikai intézmények szintjét, és ott a megfelelő eljárásokkal lehet ezt továbbvinni. A csoport egyébként éppen most vitatja meg ezeket a kérdéseket. Év végéig a szabály módosításra sort kéne keríteni. Úgy gondolom, hogy ezzel a csoporttal az adott feltételek között egy fontos eszközzel rendelkezünk, annak érdekében, hogy ezeket a kezdeményezéseket tovább vigyük, az adócsalást, az adó szabályok eltérésének tisztességtelen kihasználása területén hatékonyabban tudjuk fellépni az EU-val. Bár mondanim kell, hogy sok mindent elértünk az elmúlt években az EU-ban, de nem mindent, és most azon kell dolgoznunk, hogy amit ki a, a, kiötlöttünk, azt most átültessük a gyakorlatba, és ahogyan az adóvégzés csere a jogsegély keretében lehetséges, máshol is lehetőséget kell keresni erre, ezért azt kérem, hogy a Code of Conduct csoport eljárásait javítsuk. Köszönöm. Merci, monsieur le ministre, et cher Wolfgang. Et donc... Köszönöm. Most megadom a szót a képviselőknek, és eh, ismét eh, vegyenek példát a miniszterek fegyelmezettségéről, önök is tartsák be a hozzászólási időre vonatkozó szabályokat, tehát két perc, és szeretném az eszmecsere érdekében elmondanom, arra is hát, ösztönöznöm önöket, hogy mondják meg, hogy melyik témához szólnak hozzá. Liza Ferrerával kezdjük két perc. Köszönöm mindenkinek, miniszter urak. A közelmúltig az volt a helyzet, hogy Luxemburg és Hollandia nem csinált adatcserét egy tagállammal sem. Ehhez képest 1977 óta erre lett volna jogalap. Miért nem volt mégsem ilyen információcsere? Miközben mindannyian azt mondják, hogy mindez komoly károkat okoz az összes nemzeti költségvetésnek és a polgároknak. Önök politikai és gazdasági vezetőként elég erősek. Feltételezhetjük-e, hogy mostantól koordináció lesz adóügyekben, és a felmerülő problémák azok ö, önök által lesznek kezelve, amennyiben pedig nem lesznek megoldva, akkor önöket hibáztathatjuk, ugye? És a harmadik kérdésem, hogy ilyet van az országonkénti jelentéstétel, ami például egy folyamatban levő ügy, mégpedig eh, oldalú megbeszélés szakaszban van. A tanács nem örül ennek. Az átláthatósághoz szerintem az országonkénti jelentéstétel szükséges, ráadásul az önök által itt hangoztatott eh, elveket is szolgálja. Olaszország, Spanyolország, Németország blokkolják a tárgyalásokat, ezt hallottam, ez igaz-e? illetve az információhoz való hozzáférés témájában elmondanám, hogy a polgárok szeretnék tudni, hogy mely országok állnak a megállapodás útjában. Az OECD keret vagy a magatartási kódex nem elegendőek, mert a belső piacon és monetáris unió keretein belül egyszerűen sokkal szorosabb koordinációra van szükség adóügyekben. Köszönöm, kedves Eliza. Másik raportőrünk, Mikael Teurer. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy a minisztereket meg tudta győzni arról, hogy eljöjjenek ide. Köszönöm a minisztereknek, hogy eljöttek. Fontos, hogy itt vannak a mai napon előadóként azt vizsgáltuk, hogy a LuxLeaks jelentette új minőség mihez vezet majd a tudjuk, hogy adóelkerülés van, de azért, hogy itt 100 milliárdokról van szó, ebben nem voltunk tisztában, és eh, komoly aspektusa van ennek. Azt látjuk, hogy a nemzeti túl bonyolult adórendszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy létrejöjjenek ezek a kiskapuk, ahol eltűnnek az összegek. Most a kérdésem az, most már évek, évtizedek óta beszélnek a eh, Ecofinon belül zárt ajtók mögött erről. Hogyan működik ez? Hol vannak a politikai ellenállások itt? mi vagy a polgárok, akik hozzánk fordulnak, akik azt kérdezik tőlünk, hogy mit titkolóznak itt ezzel, beavatnának-e bennünket abba a kérdésbe, hogy hol látják az ellenállást. Hiszen az Európai Parlament nem akadályozta meg a tagállamokat, hogy megszüntessük ezt a problémát. Az EU bizottság sem állt ellen. Számunkra világos időközben, hogy kell egy minimális keret, egy közös társasági adóalap, hogy a versenyt szabályozzuk, és itt transzparenciára is szükség van. Itt azt halljuk, hogy dr. Herr Dr. Schäuble, önhöz fordulok, mivel honfitársak vagyunk, és a szövetségi kormány sem, egyet, sem ért egyet minden, a német második kamara, a Bundesrat sem ért ezzel, csak egy anonimizált adóvégzés továbbítást tudnak elképzelni. A kérdés az, hogy a 89. cikk értelmében az adórendeleten belül van-e lehetőség arra, hogy, hogy itt az adótovábbítás működjék, tehát egy, egybe, mi az adóvégzés, ebben megállapodtunk már, és adott esetben egy clearinghouse központot lehetne létrehozni a bizottságnál. Erről mi a véleménye? Mi ezt feltétlenül szükségesnek tartjuk? Pablo Fába a néppárt részéről egy Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok. Miniszter urak, üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, hogy eljöttek a szakbizottságunk ülésére. A LuxLeaks nagyon jól bizonyítja azt, hogy igazi fiskális unióra van szükség, ez pedig lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy tovább lépjünk és megvalósítsuk ezt a kívánt célt. Mindannyian bizonyos gondolatokat és ambiciózus javaslatokat osztottak meg önök velünk, illetve tudjuk azt is, hogy a bizottság is egy ambiciózus cselekvési tervet hozott létre. A kérdésem pedig a következő. Önök szerint mikor lehet ezeket az intézkedéseket megvalósítani, és hogyha megvalósítják őket, akkor garantálhatjuk-e az állampolgárainknak, hogy még egyszer ilyenre nem kerül sor? Aztán az Európai Unióban, a Gibraltáron van egy adó anomália. Ebben az új keretben, az új kontextusban, ahol most előrelépés történik, véleményem szerint ezt az anomáliát is kezelnünk kell. Kíváncsi vagyok tehát az önök véleményre, különösen Gindosz úr véleményére. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, Péter az a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr a, megmutatkozott itt a munka, hogy államilag szervezett adóelkerülés van, nem csak kihasználják a ravaszvállalkozók a lehetőségeket, ez bizony számos államban a modelljük része, és a nagy nyertesek a multik, a vesztesek pedig a polgárok is, és középvállalatok. És a Dotz Niederbayer jelentés keretében tanulmányt készítettünk, és ez azt tartalmazza, hogy 50-70 milliárdos veszteség van az adóbevételek területén. Hogyha még hozzászámolunk nem hatékony bevételt, akkor 160-190 milliárdról beszélünk. Ez több, mint a fele az EU költségvetésének. Ránézek a saját miniszteremre. Ez a Német szövetségi Köztársaság költségvetésének több mint fele, és itt, hogyha ezt megnézzük, igazából csodálkozunk, hogy mennyire visszafogott volt a nyilvánosságban foly vita erről. Ha más problémákat nézzük meg Európában, mire figyelnek a közvélemény emberei, mire hiányozzák, tehát azok, akik hátrányba kerültek, azok sokat beszélnek erről, tehát sokan arról beszélnek, hogy hogy elnéznek a dolog mellett. A kollégákhoz fordulok, mondják el nekünk, hogy Miért van ilyen dimenziója ennek a problémának? Az erről folyó politikai vitát miért nem vezettük egészen végig egyelőre? A következő kérdés pedig a társasági adóalapról szól. A bizottságnak hálás vagyok, hogy Moszkovici úr készít egy javaslatot, de ezt pragmatikusan fogja megcsinálni először olyan adóalapot fog kialakítani, amely nem konszolidált. Önök hogyan látják ezt? Önök mennyire készek abban, hogy európai szinten konszolidálják ezt az európai társasági adóalapot, hiszen ez feltétele egy igazságos európai adórendszernek. Köszönöm. Merci Peter. Pour le groupe. Euh, Köszönöm az ECR frakció nevében. Luke, alelnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát önhöz fordulok pénzügyminiszter úr Németországból. Látják, hogy itt nagy botrány van. Vannak cégek, erről tudunk, amelyek az adóztatásukat százalék alá tudják vinni. Hallunk három számjegyű milliárdos összegekről, amelyek nem jutnak el az államokhoz. Felteszem a kérdést. Tíz hónap telt el a botrány kipattanása óta. Van-e becslés arra vonatkozóan, hogy hány milliárd eurót veszített el Németország az adókból, és el tudja mondani, hogy mire jutottak a becslésükkel. A második kérdésem a következő. Nagyon nehéz európai megoldásokat találni. Itt a bizottságban máshol is dolgoznak ezen. Önök is hangsúlyozták, hogy egyhangú döntésre van szükség, és igazából nem világos, hogy európai szinten milyen megoldásokat lehet majd átvinni, de azért nemzeti keretek között is csinálni valamit. A kérdésem az ezek után, hogy ön úgy gondolja, hogy nemzeti szinten, mondjuk Németországban jogalkotással, vagy más eljárásokkal az adóterületen fel lehet lépni az adó elkerülés ellen, olyan formák ellen, amiket a LuxLeaks révén megismertünk. És a következő kérdésem, pénzügyminiszterként mit kezdeményezett annak érdekében, hogy az ilyen adóelkerülési technikákkal szembe tudjunk menni nemzeti kezdeményezések útján? Ha nem tett ilyeneket, akkor miért gondolja, hogy nemzeti keretek között nem lehet tenni semmit? Köszönöm, Bent, a liberál demokratik Kóra úr. Asszony. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. A kérdésem a következő. Szappen úrhoz fordulok a kérdéssel, hogy uh, a kutatásfejlesztéssel foglalkozó cégeket hogyan látja, mit tudnak tenni az adóelkerülés ellen, láttunk olyan lehetőségeket, hogy Franciaországban kutatásfejlesztést erősítettek más országok kárára. Minisz, Sajló miniszter úrtól azt kérdezném, hogy az ön véleménye mi azzal kapcsolatban, hogy bizonyos tagállamok nem reagáltak, nem válaszoltak az információ kérésre, így például Németország sem. Hogy van, ha figyelembe vesszük, hogy a transzparenciát akarjuk erősíteni az adószabályokkal kapcsolatban, az adóvégzésekkel kapcsolatban, akkor miért nem reagálnak a LuxLeaks idején? Köszönöm szépen. Köszönöm korán. Baloldali frakció nevében Paloma López következik. Köszönöm, elnök úr, és örülök, hogy a miniszterek itt vannak. Hallottunk a LuxLeaks-ről. Nem cselekedni, az kudarc lenne. Olyan irányba kell ellépnünk, ami a harmonizációt hozza, egy sor kérdés kellett volna megoldani, ehhez képest mit értünk el. Szeretnénk elérni, hogyha a visszaélések a gyakorlatban nem következnének be. Az adóelkerülés és az adó dömping kérdését oly módon kell körüljárni, hogy kiderüljön a nagy befektetők, bankok, multicégek érintettsége, ezek a problémák, ezek az abuzusok elsősorban az egyszerű polgárt sújtják, aki ebből kifolyólag tisztességtelen adóterhet kell, hogy viseljen, nekünk eredményeket kell elérnünk, és ehhez átláthatóság szükséges önök. Említették az átláthatóságot, de mégis a spanyol miniszter úgy tűnik, úgy tudjuk, hogy az alatláthatóság ellen van a tanácsban. Ami személyesen engem nem lep meg, mert de doble imposición y zonas de inversión. Mert adóamnestiákat hoztak Spanyolországban, illetve a kettős adóztatás elkerülés is lehetséges az adó átláthatóság azonban egy közjó, és ezt tiszteletben kell tartanunk. Az átláthatóság nem csak azt jelenti, hogy bizonyos adatokat a nyilvánosság elé tárunk. Éva Zsoli következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy eljött közénk, miniszter urak, hogy eljöttek közénk. Ön, az önök négy országa áldozata az adóparadicsomoknak, és éppen ezért nem is értem, hogy miért nem léptek fel korábban és határozottabban. Schäuble úr a a Bundestaggal megosztotta ön a, a Bundestaggal a magatartási kódexet. Jó lenne, hogyha e, ezt megtenné a, ezzel a bizottsággal is. Szapán úr, Franciaország az élharcosa az agresszív adó optimizálás elleni harcnak, miközben e, önök is e, adó előnyöket adnak bizonyos kutatási és fejlesztési témákban, ahol eredményt nem látunk. Hogyan igazolja ennek a rendelkezésnek a fenntartását, ami eh, ehhez az ördög, ami ennek az ördögi körnek a fenntartását eh, is jelenti. Eh, ön, miniszter úr, Spanyolországban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 qu'il soit aujourd'hui. Tehát ő az egyetlen, aki börtönben van, miközben a vállalatok, akik az előnyét élvezték ezeknek az adóvégzési hiányoknak, velük szemben semmi se történik. Köszönöm szépen, próbálják meg elkerülni a személyes megjegyzéseket. E az e FDD soraiból Márko Váli következik. Grazie, Presidente, ringrazio anche i ministri per essere qui. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni önöket, Ugyanabban az irányba mutatnak a megjegyzéseik, a hozzászólásaik, az adóelkerülés ellen kívánnak föllépni. Olaszországban utazva olasz állampolgárokkal beszélgettem, különösen olyan cégekkel, akik, akik elvesztítik a vállalkozásaikat. Azért, mert a nagy multinacionális cégekkel nem vehetik fel a versenyt, egyszerűen bekopognak a különböző országok pénzügyminisztereihez, és megszületik a megállapodás, a nagyon alacsony szintű adót fizetnek. A kisvállalkozók számára erről ezt nem lehet megmagyarázni. Mit lehet tenni? Azt hiszem, hogy lejár az idő, vészcsengőt kell megszólaltatni. Nézzük, miről szól Európa jelenleg, Európa megszorításokról, nepotizmusról a tagállamok, illetve a politikai pártok között, illetve az adóharmonizálásról. Eh, giustificazione, ma c'è un consenso perché è proprio l'Europa che non progredisce. Az euroszkeptikusok egyre nagyobb teret nyernek. Hol, mit, mit kívánnak tenni az ügy érdekében? Beszéltünk az országjelentésekről, azok közzétételéről, azonban vannak országok, amelyek ezt ellenzik. Nem kapunk információt a tagállamoktól, mivel ez bizalmas terület. Elnök, köszönöm, Bernard Monó következik. Köszönöm szépen. Hogyha jól hallottam a hozzászólásaikat, akkor az adó elkerülés és a dömping ellen kívánnak harcolni. Mindenki kezde, a, támogatja a BEPS kezdeményezését, a beps illetve az OECD kezdeményezését. Már egy jó pár éve hallgat, hallgatjuk ezeket a megnyilvánulásokat, azonban az eredmények elmaradnak és azt látjuk, hogy a közfinanszírozás területén bizony hátra maradnak a tagállamok. harmonizációt kívántunk elérni, ez azonban még mindig nem valósult meg. A Google, az Amazon és más internetes cégek megakadályozzák az, az adóharmonizációt, illetve az együttműködést, valamint az adóügyi határozatokat. Ezek eh, tulajdonképpen indirekt módon a multinacionális eh, cégek malmára hajtja a vizet. A versenyügyi főigazgatóságnak eh, keményen kell fellépnie. A nagy multinacionális cégek ellen föl kell venni a harcot. A TAX bizottsága nagyon is komolyan veszi ezt a feladatot, azonban semmilyen kényszerítő erővel nem rendelkezik. Juncker úr és mások teljes büntetlenséget élveznek. Két kérdésem van. Az első Schäubler úrhoz. A német körülményekre szeretnék rákérdezni, egyetérte azzal, hogy a nagy vállalkozásokat adógyi ellenőrzés alá kell vetni, annak érdekében, hogy ne essünk el bevételektől, illetve hogyan gondolkodnak az egyhangúságról. E, lehet, hogy az adógyi kérdésekben a többségi szavazatra kellene áttérni. Köszönöm, mondja az elnök. Danita Hübner következik. Thank you, Chair. Uh, ministers, I think... Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, örülök, hogy eljöttek, nagyon fontos a számukra. Köszönöm szépen. Kíváncsi lennék az országonkénti jelentésről kialakított véleményükre, hogyan befolyásolja ez a kettős adasztatást. Vannak Európai Uniós cégek, amelyek nemzetközi szinten működnek, és gyakorlatilag fennáll a kockázata a kettős adóztatásnak a transfer árképzés során hogy akarjuk ezt elkerülni, hogyan tudjuk a kockázatot minimalizálni. E, hogyha ezt meg akarjuk tenni, akkor e, e, egy megfelelő egyezményt kell kötni, csak így tudjuk csökkenteni a kettős adasztás kockázatát, de általában ilyen EU-n kívül ilyen mechanizmus nem szokott működni, az OECD elkezd működni ebbe az irányba. Tehát ha megnézzük az országunkénti jelentéseket, hogyan tudunk információt gyűjteni a transferáratással kapcsolatban. És a megoldás nyilvánvalóan az lenne, hogy megosztjuk egymással az országonkénti ö, jelentéseket azon országokkal, amelyek hasonló információkat nekünk is átadnak. Ezt hallottuk az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy a kongresszusban megfelelő szakbizottság vizsgálja a kérdést, de ők nem akarják az országonkénti jelentést. Meglehetősen nehéz a helyzet. A következőt szeretném megkérdezni, hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy az adóvégzésekkel kapcsolatos helyzetet hogyan tudjuk megváltoztatni adott esetben a világ többi részét is meg tudjuk győzni, hogy egy irányba húzzanak velünk itt Európában? Köszönöm szépen. Perez kolléga. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Örülök, hogy itt vannak minden négyen, mert nagyon sok vállalkozást is meghívtunk, ők viszont nem akartak eljönni az, hogy önök eljöttek, abban egy jelzést látok, vagy legalábbis azt, hogy figyelembe veszik azt, hogy nélkülünk nem tudják megoldani ezt a problémát. A közösségi megoldás nélkül nem lesz megoldás, ezért az önök jelenlétét gyakorlatilag segélyhívásnak is értelmezem. Támogassanak tehát bennünket, és azt, amit mi csinálunk. Én most felteszek még további kérdéseket. Az Európai Közszolgálati Szövetség sugalmazására is. Van egy McDonald nevű ügy, amelyben az adóelkerülés 2009 és 2013 vonatkozásában sok milliárd euróba került. Tudjuk, hogy eh, a költségek önmagában sokat nem jelentenek. A Franciaországban eh, van egy vizsgálat, szeretnénk tudni, hogy ez eh, milyen eredményeket hoz aujourd'hui la simple porte-parole au ministre italien et euh, az olasz és a spanyol euh, minisztereket pedig euh, arra hívnám fel, hogy ők is vizsgálják ki ezt a csoportot, és így a begyűjtött információt közösen használhatnák fel. Merci, Pervanche, pour le groupe PPE. Köszönöm, Pervanche. Mar Tücselló következik, EPP. Jó minisztro Padoan. Köszönöm szépen. Padoan úrhoz fordulok a kérdéssel. Elmúlt héten az olasz miniszterelnök beharangozta, hogy adócsökkentésre kerül sor. Bizonyos szolgáltatásokról van szó, mezőgazdasági adókról és a mezőgazdasági üzemekre vonatkozó adókról van szó, tehát ezeket kivegyek csökkenteni. Itt persze nem azonnal megy át ez a gyakorlatba, de adott esetben komoly csök, bevételcsökkenés jöhet létre, hiszen a polgárok végül is igazságtalannak érzik, hogyha azt látjuk, hogy a társaságok adóit csökkentik az övékét, meg nem. Talán mégiscsak tenni lehetne valamit, hogy a bevételeket erősítsük, és ne feltétlenül az adókat igyekezzük csökkenteni. Még egy kérdés Tegnap egy jelentést ismertük meg azon intézkedésekkel, amelyek az adóelkerülést akadályoznak meg. Ez Olaszországon állítólag 91 milliárd euró, ez rendkívül magas, de hát ismerjük ezt mindenek előtt Dél-Olaszországból. Ehhez hozzájön még az elképesztő bürokrácia, és igazából nem képesek jól elkölteni a közpénzeket. Hogyha most egy dél-olasz szó, beszélne. Mit mondna neki? Vándoroljon ki, vagy maradjon oda haza? És végül a szocialisták része Ramon Jaegi következik. Buenas tardes, gracias presidente. Yo, yo quería plantearles... Köszönöm szépen, kellemes délután kívánok. Miniszter urakhoz fordulok egy kérdéssel. Minden esetre azt az érzést szeretném átadni önöknek, hogy itt mi a bizottságunkban úgy érezzük, hogy riasztó lépéseket tettünk, riadóztattuk egész Európát, és felelős lépésekre van szükség. Azt hiszem, hogy miniszter urak reagáltak, és érdekes dolgokat mondtak el. Az egyik az, hogy az ecofim ben megfelelő többséget kell kialakítani, Utána elhangzott eh, a minimális adókulcs eh, a társasági adóterületen. Nos, ez foglalkoztat mindenkit. Azt hiszem, ez mm, sokat eh, ártott már, eltekintve a LuxLeaks-től, de én köszönöm szépen a spanyol miniszternek, hogy eljött ide, mert azt hiszem, hogy kemény időket él át éppen a kérdésem most az, nem gondolják-e az urak, hogy az áfa csalás is nagyon fontos, adott esetben a határokon átnyúló áfa nem illúzió-e? És eh, hasonló botrányra számíthatunk itt, mint a LuxLeaks idején. A közös egységes piac, a közös egységes valuta, ezt már sikerült elérni, de azt hiszem, hogy itt egy adóillúzió is él bennünk, mert azt hiszük, hogy el tudjuk érni, hogy megoldjuk az összes problémát. Nem kellene egy európai szintű adóhatóságot létrehozni, ha már amúgy egységesek vagyunk Európában. Hiszen létrejöhet az a helyzet, hogy eh, egy hatóság képes az adatokat begyűjteni, de ha ide el akarunk jutni, akkor el kell kezdeni ezt a munkát. Vous êtes imparti. Köszönöm, hogy betartotta a rendelkezésre álló időt. Annak adom meg a szót. Mihessel Szapánhez és Volgan Segélyhez intézem a kérdéseket. Szapen miniszter úr, Ön arról beszélt, hogy a harmonizációja a társasági adónak, a CCCTB, egy nagyon fontos munka, amit támogat Franciaország, eh, ami 12-18 eh, hónapos eh, időzítésű munka. Ez engem kicsit aggaszt, mert egyes kollégák ugye rámutattak arra, hogy ez a munka már 20 éve elkezdődött. Én is voltam költségvetési miniszter, akkor e, Franciaország ugye a maga nagy bölcsességében e, ugye nem, e, nyilván nem, nem, mi sem toltuk ezt eléggé előre, de hát ez egész már 20 éve elkezdődött, és látjuk, hogy most van egy lehetőség, és ha ezt a lehetőséget nem ragadjuk meg, a média segítségével, a közvélemény segítségével, az Európai Parlament segítségével és a nemzeti parlamentek segítségével, eh, akiket egyébként össze is gyűjtöttünk, eh, akkor ez a projekt, ez eh, adott esetben nem jár eredménnyel. Volgám Sajbéhoz pedig a következő kérdésem van. Eh, hogyha minden jól sikerül, akkor eh, sikerül majd az adóalapot meg eh, meghatároznunk, és ugye szó van a magatartási, kondax, kó, magatartási kódexről is, erről ezzel kapcsolatban felállt egy munkacsoport. A, mi úgy gondoljuk, hogy ez egy csipke rózsika, igazándiból semmi értelme nincs ennek a bizottságnak Eh, nagy eh, érdeklődéssel hallottuk azt, hogy ön ennek a bizottságnak egy eh, fontos szerepet szán, és igazándiból politikai szerepet is adna neki. Korábban ugye mindössze administratív szerepe volt. Ön azt mondta, hogy nem szabad a tisztviselőkre hagyni ezt a kérdést. Ön támogatja-e azt, hogy amit Juncker úr mondott múlt héten ebben a bizottságban, hogy felálljon egy olyan adóügyi bizottság, amely a gazdasági és monetáris bizottsággal lenne egyenrangú, és amelynek a tevékenységét ismerjük. Ugye. Monsieur le ministre, euh, notre... Miniszter úr, öt perc maradt még mindannyi jójuknak arra, hogy válaszoljanak. Ugyanebben a, ugyanabban a sorrendben válaszolnak, vagy megfordítjuk? Megfordítjuk. Wolfgang kezdi. Nos, köszönöm szépen, elnök úr, kedves alam. Az elnök kérdésére kezdem a válaszadást most a végén tette fel a kérdést, hiszen ezzel sok kérdést meg tudok válaszolni, és remélem lesz időm, hogy másokra is válaszoljak. A magatartási kódex csoport erősítésére szólítottam fel, mert ez egy reális megközelítés, szerintem, hogy így haladjunk, de támogatom Jean-Claude Juncker javaslatát is, hogy egy lépéssel tovább menjünk. Jó, tehát akkor igen a válaszom. Most pedig az első kérdés következik Ferére asszony kérdése, hogy eddig miért nem foglalkoztatok vele. Talán még emlékszik, ki volt az elődöm Németországban, ő a lovasságot akarta elküldeni többek között Luxemburgba. Az akkori luxemburgi miniszterelnök válasza az volt, hogy már voltak német csapatok Luxemburgban, és nincsen nagy igény újabb ilyen csapatokra, tehát visszafogottnak kell lenni a tagállamokkal szemben. És megvannak ennek a határai, igyekeztünk, azt kell, hogy mondja, egyéb iránt pedig ilyen jellegű adóvégzés nem volt, tehát a kötelező adatcsere információcsere egy kicsit más, de hát a nemzetközi definíció szerint mégiscsak ide tartozik szerintem. A kolléganő is kérdezte, én az összes kérdést megválaszoltam, és a bizottságnak megadtuk, az itteni bizottságnak és az Európai Bizottságnak is az összes információt. Szeretném még hozzátenni, mi valamennyien, és az Európai Parlament is, most szeretjük vagy nem, már nagyon régóta parlamenti képviselő vagyok, és emiatt jól tudom, ma szem régebb óta, mint önök közül a legtöbben, tehát ebben ne versenyezzenek velem, ami az időket illeti. Azt hiszem, a korlátok, amiket a jog, az alkotmány előír, ezt nem mindig tudjuk élvezni. Nincs annyi hatáskörünk néha, hogy megoldjuk a problémákat. Úgy gondoljuk néha, hát Európában itt van az európai elsődleges jog. Ha Németországban valamilyen javaslatot készítek, hogy szerződést kell, azt mondják a parlamenti képviselők az Európai Parlamentről, nem olyan egyszerű, ez túl sokáig tart, stb. Vagyis itt van ez az elsődleges jog, ami olyan, amilyen, de ezt kell betartanunk. Németországban a német alkotmányt kell betartani, ott persze nem a német alkotmányt, hanem más alkotmányt kell betartani. Egyébként pedig az adóigazgatás tartományi ügy Németországban ezt 1949-ben a szövetséges hatalmak írták elő, tehát hogy egy föderalisztikus köztársaság legyünk, hiszen ismerjük a rettenetes történelmünket, ezért egy gyenge központi hatalmat akartak. Például vonatkozott az adórendszere is, ez a pénzügyminiszternek sok problémát jelent a mindennapokban, de ezt most nem szeretném megosztani önökkel de ha már ez a helyzet, eh, az országonkénti jelentéseknél végül is rá vagyok utalva, hogy a tartományok hozzájáruljanak ehhez. Ők ezt nem teszik meg eddig, és hát ők a második kamara a német parlamentben, eh, és nem mindig okoz örömet a tevékenységük, de hát ez van. Eh, nem nem paraszkodni jöttem, nem akarom ezt folytatni, hanem válaszolni akartam arra, miért húzódnak el a dolgok időként, és hol van ellenállás. Kedves Tyler kolléga, az elmúlt években értem én, hogy türelmetlenek, sőt, én magam is türelmetlen vagyok részben. Azért az elmúlt években az adócsalással szembeni fellépésben, hanem a mozgástér csökkentésében, hogy az egyes ö, ö, szabályok közötti különbségeket kihasználják az ezzel szembeni fellépésben, tehát messzebb jutottunk, mint gondoltuk volna. Persze az egy következő kérdés, hogy a gazdasági globalizáció sok gyorsabb a világban. Hát meg kell nézni, hogy a digitalizációval adó szempontból mit tudunk kezdeni. Ez egy nagy feladat, de hát ez úgy nem működik csak attól, hogy a valóságot szídjuk, hanem megoldásokon kell törni a fejünket. Egy néhány éve még nem tudtuk elképzelni, hogy egy automatikus cserét számos országgal a világból megkötjük, és 2017. január 1-ével ez elkezdődik. Ezt sok ország el se tudta képzelni. Egyébként adott titok is van Németországban itt felvetődik a kérdés, hogy milyen információkat biztosítanunk. Ez az egyik oka annak, hogy a tartományok, kedves Luka kolléga, hogy milyen információkat biztosítunk, milyeneket nem. Tehát ebben nagyon visszafogottak vagyunk, mert az adó titok, az a német adójog alapelve már nagyon régóta, több mint száz éve, és az Európai Parlamentben adatvédelemmel is foglalkoznak, a magánszféra védelméről, stb és az autókötelezettől azt várnánk, hogy teljesen mindent mutasson be, és ennek bizony megvannak a határai. Ami pedig a társasági adóalapot illeti, Simon kolléga, ön is tudja, hogy az egyes országok közötti különbségek megvannak, ezt el kell kezdeni megdolgozni, nagyon nehéz feladat, de biztos vagyok abban, hogy a bizottság, az Európai Bizottság helyes irányba hallad. A következő kérdés az volt, hogy milyen összegekről beszélünk az adócsalással kapcsolatban. Hát eh, ezek becslések, de annyira bizonytalan becslések, hogy minden bizonyal hivatalosan valamilyen parlamenti felelősséggel nem lehet ezt megállapítani, ezért vannak belső becsléseink, de ezt a kérdést nem tudom megválaszolni, mert az információk nem eléggé alátámasztottak. A nemzeti keretek között a lehető leginkább fellépünk az adó csalással szemben, az országok közötti együttműködésnél persze vannak kérdések, és itt vannak a BEPS szabályok, ezt mi indítottuk el, és gyorsabban indultunk, gyorsabban haladtunk, mint gondoltuk volna, lassan át kell ültetni az európai jogba, és ez olyan gyorsan működök, amilyen gyorsan az európai intézmények ezt meg tudják tenni, és elnézést, hogy túlléptem az időmet. Köszönöm szépen, miniszter úr. És megadom a szót Louisnak. Eh, Nagyon köszönöm, elnök úr. Az informális ECOFIN ülésére Luxemburgban került sor a Luxemburg elnökség égisze alatt, és akkor hangosan gondolkodtam, ha egy pár évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy a luxemburgi elnökség alatt lesz egy ilyen ülés, és az egyik fontos kérdés az adóharmonizáció, illetve az agresszív adótervezés, akkor bizony meglepődtem volna. Ez azonban valóságá vált, ez pedig jól mutatja, hogy változnak az idők. Méghozzá jobb irányba változnak a dolgok. Jó pár kérdést kaptunk, illetve konkrét kérdéseket kaptam Spanyolországra vonatkozóan. Ami az ország jelentéseket illeti, nos, Spanyolország ezt már elfogadta, már alkalmazza, és egy évvel megelőzzük az OECD előírásait. Véleményünk szerint ez egy rendkívül fontos lépés, és mindannyian úgy érezzük, hogy az automatikus információcsere nagyon fontos Franciaországgal, Olaszországgal, az Egyesült Királysággal és Németországgal. Ebben úttörő szerepet vállaltunk. Ennek új szabványnak, új standardnak kell lennie, és minél többen vagyunk ebben a hálózatban, az annál hatékonyabb. Ami pedig Gibraltárt illeti. Nos, a spanyol hatóságok számára a gibraltári adórendszer állandó fejfájás, problémák forrása. Alapvetően azért, mert hogyha megnézzük a gibraltári adórendszert, akkor nincs átláthatóság, az egész homályos, ezt tapasztaljuk. Ez a valóság, és az adóhatóságnak ezzel kell megbirkózni. A gibraltári adórendszert alacsony adózási szint jellemzi, illetve gyakori, <clears throat> gyakoriak és nem megfelelően alkalmazottok az adóügyi határozatok, ami a spanyol adóhatóságokat illeti. Nagy meglepetés számunkra az, hogy nincsen semmilyen jelentés erről, hiszen tudjuk, hogy sokszor ez más tagállamokat is érint. Tudni szeretnénk, hogy ennek mi áll a hátterében, miért van az, hogy a jelentés tervezetben nincsenek gibraltári példák, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a bizottság az állami támogatás elemzés során kimondta, hogy 160 egy néhány olyan adóügyi határozat van, amely nem felel meg a, az állami támogatással kapcsolatos jogszabálynak, illetve annak a felülvizsgálatának. Úgyhogy a, az átláthatóságra szeretném fölhívni a figyelmet. A spanyol hatóság támogatja az átláthatósági csomagot az adózás területén. Ezt a csomagot ugye a bizottság vezette be, szerintünk ez egy nagyon jó ö, gondolat. <clears throat> És az automatikus információ csere, adógyi információ csere tekintetén ö, éllovasok vagyunk. Az adóreformok kontextusában pedig azt mondhatom, hogy nagyon sok intézkedést hoztunk, próbáltuk javítani az átláthatóságot, illetve a vállalati adóalap erodálásnak próbáltuk elejét venni. Úgyhogy vannak azért változások, például a cégek igazgató tanácsáinak összetételében is, illetve az általuk folytatott gyakorlatban is. Véleményem szerint az általunk hozott intézkedések a kincstár érdekeit szolgálják, és természetesen tiszteletben kívánjuk tartani a bizalmasságot a folyamat mindegyik lépésénél. Aztán a másik szürke terület, ahol szintén előrelépést lehetne tenni, azaz elemezni kellene azokat a helyzeteket, amelyek fölmerülhetnek, meg kell nézni, hogy milyen más adóelkerülési formák lehetségesek. Szerintem ez is egy jó gondolat, hiszen ó, időről időre vannak erre utaló jelzések nagyon hasznos lenne megnézni az áfát, a, a vállalati adóalapot, vagy társasági adóalapot. Én nagyon európér vagyok, de azt hiszem, hogy az, az Európai Adóügyi Ügynökség helyett inkább más lépéseket kellene megtennünk rövid távon. Jelenleg <clears throat> nagyjából megfelelő mederben haladnak a dolgok. Fontos, hogy a jelenlegi jogszabályok, amelyek folyamatban vannak, megszülessenek, az automatikus információcsere megvalósuljon, és a beps kapcsolatos jogszabályok is, ez lenne a minimum norma Európában. Köszönöm. McDonald. Ah, McDonald. pas. Euh, non le gusta a usted, McDonald. No. Euh, bon. <laughs> ok. Euh, la parole est maintenant à Michel Sapin. Michel Sapin kap meg. Vos questions. Köszönöm a kérdéseket. Miért nem gyorsabban, miért nem határozottabban, miért nem korábban? Ehm, meg kell nézni azt is, hogy az elmúlt években hogyan alakultak a dolgok. Különösen nemzetközi szinten, különösen a G20-ak szintjén ami igazándiból a megfelelő fórum arra, hogy fellépjünk az adóoptimalizáció ellen, nem csak azért, mert eltérnek az adórendszerek, hanem mert az adóparadicsomok helyzete ugye az az, hogy, hogy ezek kívül vannak az Európai Unión alapvetően. Itt, itt most az elmúlt két-három évben döntöttünk, az, és léptünk, az, az jelentős. Um, az elmúlt években mondták önök, beszélünk csak ezekről a kérdésekről, most pedig ténylegesen léptünk, nyilván gyorsabban kell majd lépni, de ha megnézzük az elmúlt években elvégzett munkát, akkor valójában a sebesség is nőtt a döntéshozatalban. Eh, hierarchizálni kell a különböző témákat. Ugye ott van az adócsalás elleni harc, ami az adócsalást illeti, ott eh, minden országban meg kell hozni a döntéseket. Franciaország már egy csomó ilyen döntést hozott is az adócsalás ellen különösen az áfacsalás ellen. E, aztán ott vannak e, olyan dolgok, amelyek a minőségi nemzetközi együttműködéshez szükségesek, például az adatcsere, a e, személyekre vonatkozó adatok kicserélése is. Ebben megint Franciaország lépett, mert azok a franciák, akiknek bankszámlája van Svájcban, de máshol is, és lehet említeni több országot is, láttuk, hogy ott is elég gyorsan léptünk, és sok más országgal együtt felléptünk, és meghoztuk a szükséges intézkedéseket. Ami a, az adóoptimizálást illeti, az adótervezést illeti, ez az önök bizottságának a fő témája nyilván, de természetesen az összes többivel is szabadon foglalkozhatnak, ha akarják. Itt szintén módszeresen kell megtalálnunk azt, hogy hogyan lehet előrelépni, mert az adó optimalizáció az sok módszer, sok lehetőség, ezeket egyenként kell számba venni Vannak ott az adóhatározatok, azokkal kellett kezdenünk, azok a legfontosabbak, ott kell a döntéseket meghozni, mert ezek a legnagyobb kárt okozó jelenségek. Aztán ott van az adóharmonizáció kérdése, ami, ami fontos, mert elfogadható bizonyos mértékű adóversengés, megfelelő keretek közé szorítva, de a nagy eltéréseket elkerülve, mert akkor ilyen jellegű versenyre épül ez a, az Európai Unió, ami alapvetően ugye egy gazdasági unió, és ez nagyon káros lenne. 12 vagy 18 hónap, ami pedig azt illeti, hogy mennyi idő alatt tudunk lépni. Hát ha sikerül gyorsabban, akkor csak jobb. Ami a többségi döntéseket illeti, vagy a minősített többség, mint ahogy ez ma is történt, az is egy lehetőség, de nyilvánvalóan az adó ügyekben törekedni kell az egyhangú döntésekre. Adott esetben bizonyos alapvető szövegeket is hozzá, azokhoz is hozzá kell szólni, hozzá kell nyúlni minősített többséggel, vagy konszenzussal, hogyha az jogilag szükséges, és nem könnyű ezt a konszenzust, ezt a teljes konszenzust megtalálni az Európai Unió összességében. Eh, aztán kaptam egy konkrét Franciaországra vonatkozó kérdést, ami a kutatásfejlesztési eh, adókedvezményeket illeti. Eh, két kérdés is valójában, de ugyanazok ugyanarra vonatkoznak. Ez egy adókedvezmény, amelyet a, a kutatásfejlesztésre adunk. Ez egy nagyon hasznos lehetőség a vállalkozások számára. Ez egyébként teljesen átlátható, nem rejtegetünk semmit. Teljesen átlátható Franciaországban egyébként a vállalatok adóztatása szerintem egy kicsit túlságos, olyan magas, hogyha összehasonlítjuk a többi országgal, akkor inkább a magasabb adóztatású országok között vannak, 30-38 százalék, én eh, inkább abban gondolkodnék, hogy a 28 százalék közelében levő eh, európai átlaghoz közelítsünk. Tehát ez az adókedvezmény, ez nem káros, ez ellenőrzés alatt van, sőt, a cégek azt mondják, hogy túlságosan ellenőrzött, túlságosan körülhatárolt, és jó célt szolgál. Tehát eh, így tudnék válaszolni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Alors ça, moi je n'aime pas du tout McDonald's. A McDonald'sot pedig nem szeretem, mert a francia gasztronómia nagy ellenpólusa. Nos, ami ami a LuxLeaks-ben emlegetett rulingsokat illeti, a, az én igazgatásom alatt álló szervezet elkészíti az össze írásokat, és aztán majd begyújtjuk a számlát azoknak a cégeknek, amelyek megúzták az adófizetést. Fersteiger asszony ebben a ebben a, a bizottságban a múlt héten bejelentette, hogy ebben a témában is illegális állami támogatási ügyekben indít vizsgálatot. Avant que Monsieur Padouane Kicsit későre jár az idő, igyekszem rövidebbre fogni ezért. Két általános kérdés volt itt. A kollégák már részben reagáltak is ezekre. Az egyik, hogy lassan haladtunk. Ha egy kicsit visszapillantunk egy néhány évre mondjuk a nagy gazdasági válságra, szerintem igenis jelentős haladást értünk el. Az automatikus információ cseréről beszélhetünk például, itt beszélhetünk az adótitokról is, ahova jutottunk, azt pár éve el se lehetett képzelni. Az egy nagy pozitív válasz volt a válságra, azt kell, hogy mondjam. A következő ne csak a kettős adóztatást, hanem a kedvezős adóztatást elkerülő egyezményeket is nézzük meg. Ez egy további jel arra, hogy azért van mozgás, amely egy olyan irányba mutat, ahol egységes, közös normákat alkalmazunk az egyes országokra nézve, és az játékszabályok egyenlőek mindenkire nézve én azon a véleményem vagyok, hogy a valóságban igenis jelentős haladást értünk már el, persze, mindig lehet többet. És a BEPS menetrendjéhez ez hozzátartozik, mondtuk ma este, hogy ezt előre kell lendíteni az adóharmonizációról, Michel már beszélt röviden. Az adóharmonizáció egy összetett téma, bonyolult dolog itt Európában, Először ki kell találnunk azt, hogy mit szeretnénk harmonizálni, és mi az, amit a nyílt és átlátható versenyre kell bízni. A közös adó alapra vonatkozó rendelkezés, ez egy fontos lépés abba az irányba, hogy észszerű egyensúly alakuljon ki a harmonizáció és a verseny között. Egy néhány szót Olaszországgal kapcsolatban. Egyrészt nem igaz, vagy legalábbis én nem tudok arról, hogy Olaszország az országonkénti jelentéseket ellenezni az ECOFIN-en. Hogyha van itt valamiféle kiszivárgás az ECOFIN ülésekről, akkor ezek most pont rossz szivárgások, új informátort kell keresni. Ami pedig Olaszországot illeti a strukturális reformokkal, ezek során egy kerettörvényt fogadtunk el, mi szerint az adóigazgatást megváltoztatjuk. Egyes szabályokat úgy kell látnunk itt, hogy, hogy olyan normákat vezetünk be, amelyek fokozottan szembe mennek a visszaéléssel, itt az információ csere gyakorlatát szeretnénk kialakítani az országonkéti jelentésekhez. Azt tudom mondani, hogy Olaszország mindent elkövet annak érdekében, hogy az adótranszparenciát megteremtsük. Ehhez kívánunk hozzájárulni, mindent elkövetünk, és ehhez szükség van egy fair, átlátható adózási keretre. Csak így lehet bízni abban, hogy létrejön a verseny, a tisztességes verseny. A következő pont, én nem osztom azt a véleményt, hogy az adó csökkentés az adó ö, csalásra ösztönöz. Hát éppen a fordítottját ö, gondolom. Ha alacsonyabb az adóteher, akkor ezzel nem növeljük az adócsalásra való ösztönzést. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára jobb az állam számára, és a nagyobb bevét, bevételek jelentkezhetnek. Itt ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Köszönöm szépen, miniszter urak. Azt hiszem, hogy mindenki nagyra értékelte az elhangzottakat. Nagyon röviden szeretnék egy gondolatot még megosztani önökkel. Miről is van szó? A, az adóban kell megegyeznünk. Már 40 éve is volt ennek hozzáadott értéke és akkor a angol barátaink, bár ugye most nincsenek itt, ők sem ellenezték ezt, nem gondolták azt, hogy a nemzeti szuverenitást ez támadja. Ami az adó versenyt illeti, ezzel nem tudunk fölépni, azonban senki nem akarhatja azt, hogy ne alkalmazzuk az átláthatóságot, a lojalitást, illetve a méltányosságot, az egyenjogúságot, ugyanúgy, mint más területeken. Jelenleg ez egy szürke terület, a hazugságok és igazságtalanságok jellemzik, és ezt nem fogadhatjuk el. Üdvözöljük azt, hogy azok a miniszterek, akik eljöttek, és akik az eurozónából, az eurozónában a legerősebb országokat képviselik, támogatják ezt az elképzelést. Nagy országokat képviselnek, ne féljenek a kicsiktől. Köszönöm szépen. Október 15-én kerül sor a következő ülésünkre, és ezzel berekeztem az ülést.